de commencer nos, nos, reprendre nos travaux. Folytatjuk a munkát, hölgyeim és uraim, 19. ponttal, és nagy örömömre szolgál, hogy itt van most köztünk az Európai Munkai Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatói posztjának jelöltje. Bilbaóban van ez az ügynökség. Ez természetesen az ön kompetenciának jövőjét nem érinti. Kriszta, nagy örömömre szolgál, hogy itt van most közöttünk a szakbizottságunkban. Tudja, hogy most Takala úr és kollégái mellett érkezett, és így hozzájárul majd az ügynökség átláthatóságához. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. Ez fontos időpont mindenki számára. Itt Karim Adeli kollégánk folyamatosan vizsgálja a higiénia és biztonság kérdését, és ebben a szellemben mi magunk is kértünk számos tanulmányt, ezeket most ismertük meg. Igen, aktuális a téma. Nagy a felelősség. Az ön kinevezése a bizottság hatókörébe tartozik, ezért most azt hiszem, hogy nagyon nyugodtan ülhet itt. Egyáltalán nem tudjuk megerősíteni, vagy elutasítani az ön jelöltségét, csak felvesszük a kapcsolatot önnel. Át is adom a szót most, hogy mutatkozzon be, és mondjon néhány szót magáról, hogy hogyan fogja figyelembe venni az örökségét, vagy elutasítani azt. Tehát Jukala úr munkásságához hogyan kapcsolódik. Parancsoljon! Thank you very much, Madam Chair. Um, ladies... Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és remélhetőleg többször is eljövök majd az önök ülésére a jövőben. Azt az információt kaptam, hogy megkapták az életrajzomat, úgyhogy csak nagyon rövid áttekintést adnék a szakmai hátteremről. A Bécsben végeztem tanulmányaimat, és azután a munkaügyi és szociális ügyi minisztériumban dolgoztam, majd a Bilbaói ügynökségnél majdnem hat évet, és az elmúlt három évben én a munkakörnyezet osztályvezetője voltam, majd Berlinbe kerültem a Szövetségi Munkabiztonsági Intézethez, aztán igazgatója lettem egy új kezdeményezésnek, amelyet azt megelőzően hoztak létre, az új munkaminőség címmel, és ez a Lisszaboni stratégia keretében jött létre, hogy általánosságban jobb munkahelyeket teremtsünk, és megvalósuljon a szociális párbeszéd. Ennek voltam az igazgatója, és hát ez meghatározta a gondolkodás módomat, hozzáállásomat. A tapasztalataimra alapozva, amelyekre az elmúlt húsz évben tettem szert, úgy látom, hogy a munkahelyi biztonság és egészség komoly előre haladást ért el az elmúlt években, de hát hogyha a tényeket, a számokat, a hatásokat nézzük, akkor bizony van még mit javítani különösen ha a demográfiai változásokra is tekintettel vagyunk. Az emberek ö, tovább élnek, tovább kell dolgozniuk, és hát így tovább ö, kell egészségesnek maradniuk, úgyhogy itt az egészséget akarjuk elősegíteni, a kockázatokat csökkenteni, de ez egyben egy gazdasági szükséglet is. Ö, kulcsfontosságú a az európai gazdaság számára, és hát tudjuk azt is, hogy az egészséges, motivált munkatárs hozzá tud járulni a vállalat versenyképességéhez, és azt is látjuk, hogy a know-how az nem ö, kerül le munkahelyi szintre, legalábbis nem oly módon, hogy a vállalatok könnyen tudnák hasznosítani. Tehát mindenképpen át kell lépni ezen a szakadékon a meglévő tudás és a fenntartható megvalósítás között. A tapasztalataim és tudásom alapján, amikor vállalatokról beszélek, akkor kis és középvállalatokra gondolok szinte mindig, mert ezek alkotják az EU gazdaságának a szívét, és hát számukra is kell a hozzáférést ehhez biztosítani. Az én szemszögemből, szóval én négy olyan területet látok, amelyek nagy prioritással rendelkeznek a munkahelyi egészség és biztonság tekintetében, és hát az ügynökségnek itt kell fontos szerepet játszania, és az ügynökség már most is kulcs szereplő, először is. Az üzenetet le kell vinni, el kell juttatni úgy, hogy ebből mindenki profitálhat, és ezt az üzenetet kell erősíteni másodszorban. Elő kell segíteni a megelőző, a megelőzés kultúráját Európában. A hálózatteremtés, együttműködés, networking, cooperating nagyon fontos, a fejlesztés és az információ szétszórása minden szinten, a negyedik terület pedig a mainstreaming, a fő sodorba kell, hogy kerüljön ez a fajta politika, mind uniós, mind pedig tagállami szinten. Nos, hát milyen szerepe van szerintem az ügynökségnek? Az ügynökség az minden négy területen nagyon fontos szerepet játszik. Hozzájárul mind a négy kérdéshez, szorosan együttműködve a hálózattal, know-how-t biztosít az érintetteknek, a KKV-knak, és ő, ő megfelelően hozzájárul a stratégia megvalósításához a, tagállami idevágó hatóságokkal egyet működve. Tehát ez egy, egy nagyon jó hálózat, és hát ebben a, a szakszervezetek és a különböző szervezetek is nagyon fontos szerepet játszanak, munkavállalói szervezetek. Számos projektet dolgoztunk ki, ez komoly hozzáadott értéket jelent. Volt egy projekt, amely a KKV-k számára megkönnyítette a hozzáférést, és meg is van már a megfelelő feedback arról, hogy mire van szükségük, és milyen fajta információt várnak az ügynökségtől. Egy másik jó példa az online interaktív kockázat felmérés, és én az ügynökségnél dolgoztam korábban, tehát nyugodtan mondhatom, hogy ez egy első eszköz, amely biztosítja a transfert a tagállamok számára, és ott alakult ki. Ez egy új dolog. Az ügynökség fejleszti most ezt az eszközt, és biztos vagyok abban, hogy az elkövetkező években ez lesz az egyik fő instrumentum a KKV-k számára. Ezek a példák mutatják, hogy a know-how és a tapasztalat a régi tagállamok tapasztalatait nagyobb körben kell használni. Nagyon sok sikeres eszköz működik minden tagállamban. Én Németországban láttam, hogy vannak nem jogszabály jellegű eszközök, hanem kollektív szerződések, és hát nagyon sikeres munka valósult meg együttműködve a, a szakszervezetekkel és a vállalkozói szervezetekkel. A az ügynökség jó úton jár, hogy egy roadmap-et alakítson ki ebben a kérdésben Európában, hogy a célcsoport minden esetben hozzáférhessen a szükséges információhoz. A másik terület ugye az üzenet megfelelő eljutatása oda, hova kell. Itt javult a helyzet, és a 2007-es értékelés ajánlásait is figyelembe vette. Most folyik a legnagyobb kampány. Én nagy örömmel szervezném meg a következő kampányt, amely a leadership és a participáció jegyében áll majd, és ez nagyon fontos kérdés, ugyanúgy, mint a társadalmi kockázatok Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos az együttműködés a meglévő hálózattal. Az európai munkahely egészségügyi hálózattal. Jó példa, hogy legyen jó az együttműködés az Egyesült Államok párhuzamos hivatalával, el is fogja mondani az igazgató hamajosan a véleményét. Az OS fő célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a fiatalokat helyzetbe hozzák, elismerjék, megfelelő hatáskörrel ruházzák fel. És az ügynökség ha megpróbálja az együttműködést, a intézményekkel, az oktatás képzés területén. Volt egy szeminárium Brüsszelben június 13-án, ahol a négy ö, idevágó ügynökség együtt ö, jelent meg, és hát ez egy olyan modell, amire építeni lehet a jövőben is. Még néhány szót az igazgató szerepéről. Tudom, hogy mit kell csinálnia, persze, amikor ott dolgoztam Bilbaóban. Hát persze most más a, a szemszögöm, de ugye én vagyok a jogi képviselője az ügynökségnek, és a parlamentnek is felelek. Tisztában vagyok minden felelősségemmel, a költségvetés megvalósítása, vagy a pénzügyi menedzsment is ide tartozik, természetesen összhangban a 148-as cikkel összhangban, amely az általános közösségi költségvetésre vonatkozik. Nagyon fontos az együttműködés a Költségvetési Bizottsággal, a Kokobuval, a Foglalkoztatási Bizottsággal, és természetesen teljesen világos számomra, hogy önök nagyon fontos partnereim ezen a területen. Egy másik fontos kérdés az, hogy létrejöjjön egy ilyen kis ö, iroda, ö, ahol, ahol a liaison, az összekötő munkatársak dolgoznak. Ugye fontos, hogy, és az ügynökség ezt nagyon fontosnak tartja, hogy folyamatos, rendszeres, erős kapcsolatai legyenek ezekhez a bizottságokhoz és más kulcsfontosságú szereplőkhöz. Tudom, hogy milyen fontos az intézmény közi munkacsoport az ügynökségek jövője szempontjából. Ismerem ezt a fajta értékelést, ez a logikus módja a helyzet áttekintésének, felmérésének. Különböző szemszögből vizsgálják az ügynökségeket. Ez fontos a jövőbeni hozzáadott érték szempontjából, és látjuk is már ennek a ügynökségekre gyakorolt hatását. Meg vagyok győződve, hogy van még mit javítani, mint minden szervezetben, minden hálózatban. Az ügynökség 15 évvel ezelőtt kezdte a munkáját. Én több mint öt évig dolgoztam az ügynökségnél, aztán az ügynökség partnereként, de azon kívül több éven keresztül, és hát akkor is gondolkoztam azon, hogy milyen jobbítást, javítást lehetne megvalósítani. Ismerik az életrajzomat, tudják milyen tapasztalatokra tettem szert az elmúlt 28 év során és hát szeretném hangsúlyozni, hogy bármit is fogok tenni igazgatóként, az biztos, hogy az az elszántságomon fog alapulni, hogy előbbre vigyem a munkahelyi egészség és biztonságügyét egy jobb jövő érdekében. Sok oka van annak, hogy a, ezt a kérdést képviselem Európában és azon túl, Ugye látjuk, hogy az OS politika, ha jó, az 2-3 százalékát a GDP-nek megtakaríthatja. És bármilyen betegségre gondolunk, stresszre, vagy izom és csont megbetegedésekre. Tehát nagyon fontos ez a munkaerő alkalmazhatósága, az employability szempontjából. Ez tehát egy igazi asset Európában és azon túl, és én ismerem a kanadai munkát ezzel kapcsolatban, ahol ismét megkezdődött az azbest bányászat. Ez egy szégyen. Én Ausztriában részt vettem az azbest elleni mozgalomban, és nagyon örültem, amikor a miniszter aláírta az ezzel kapcsolatos tiltást. Az európai társadalomban minden kockázatra figyelni kell, a kanadaira is, és mint az ügynökség következő igazgatója, azt gondolom, hogy nagyon fontos felelőssége az igazgatónak ennek a folyamatnak a támogatása. Azt hiszem, sikerült betartani a hozzászólási időt. Köszönöm, hogy meghallgattak, és természetesen minden kérdésnek örülök. Köszönöm szépen az előadást. Rendkívül reményt adó volt. Kívánok felszólalni? Átadom először a szót, utána Szár úr következik. Jó napot! Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretném megköszönni, hogy a Bilbaói ügynökség jelöltjét meghívták. Örülök, hogy a delegáció része lehettem aki oda látogatott. Most szeretnék emlékeztetni arra, hogy mennyire nem jól ismert munkát végez ez az ügynökség. Tulajdonképpen ez valójában a képviselők számára és számomra is, mint előadója a témának, tehát az Európai Munkahelyi eh, Egészségbiztonság témájának előadója. Rendkívül érdekesnek találtam az ott végzett munkát. transzverzális jelleggel még többet kellene dolgozni ezen a területen. Valóban igaza van. Azt gondolom, hogy, mint ahogy emlékeztetett is erre a kérdés, még nem a versenyképességgel függ elsősorban össze, hanem inkább arról van szó, hogy az emberi drámákat elkerüljük, a tragédiákat. A halálos balesetekről kell különösen szót ejteni. Fel is teszem a következő kérdést. Ma az ön véleménye szerint. Tehetek most egyáltalán fel kérdéseket, elnök asszony? Igen? Tehát Először is azt kérdezném meg, hogy ön szerint milyen kapcsolat van a biztonság, egészség és a munkaidő között. Mi a kapcsolat tehát a munkafeltételek és az új szakmák megjelenése között? Nevezetesen gondolok most. Kedves kolléga, szól az elnök asszony, feltehet annyi kérdést, amennyi csak akar, csak Szeretném pontosítani, hogy a következő igazgató asszony, már június 15-től igazgató, tehát nem a bizottságot képviseli, nem jogalkotó, nem az ön előadásában lévő szöveggel foglalkozik. Szeretném, ha ezt tudná. Ezt csak szerettem volna tisztázni. Ne hozza zavarba a vendégünket olyan kérdésekkel, ami nem is tartozik hozzá. Itt most az, a munkaidő, illetve a munkahelyi egész és biztonság kapcsolatáról kérdeztem. Tehát ö, nem áll rendelkezésre megfelelő statisztika ezzel kapcsolatban, és ön szerint hiányzik egy európai keret, illetve nemzeti keret, igen, sokféle európai irányelv létezik, amit nemzeti szinten nem feltétlen alkalmaznak. Hogyan lehetne a tájékoztatást minél jobban elérni? Vannak már az országokban bizonyos dolgok, és mit lehetne tenni, hogy lehetne kicserélni a legjobb gyakorlatokat? Köszönöm. Szerkasz úr következik, utána pedig Steinbruck asszony. De... Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogyha nem ejtem ki vendégünk nevét, nagyon nehéz névről van szó, még akkor is, hogy a baszkfajda még nehezebben kiejtető nevek vannak. Takkala urat is szeretném köszönteni, szívesen emlékszem rá vissza. Említette azt, hogy már valami, olyas valamit kell javítani, ami már így is kitűnő, hát nem egyszerű vitáról van szó. Miután ezt eh, a szavakat hall, ezeket a szavakat hallottam, és miután aggályokról is hallottunk, elmondhatom azt, hogy ez az ügynökség valóban nagyon fontos, és fontos az ő további munkájuk is. Szeretnék egy kérdést is intézni önökhöz kolléganő szerette volna feltenni ezt a kérdést, és végül fel is tette. Fel kell, hogy tegyük a kérdést. Hogyan értékeli a szakbizottság ezt a témát, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdését? 2017-2012 közötti időszakról is fogunk beszélni. Az amerikai kolléga is itt van, illetve eh, Szedlacsek asszony. Azt gondolom, hogy eh, jó vízhangja lesz eh, ennek az eseménynek, de természetesen mindez rémálomá is válhat. Bizonyos kéréseket is hallottunk. Ön nem unszimpatikus a számunkra, de ebben a házban szkeptikusabb hangokat is hallatnak néhányan. Ez, ezt a szakbizottságot azonban nem jellemzi. A legtöbb képviselő, és ez az összes frakcióra vonatkozik, nagyon, tiszt, nagyon tisztában van azzal, hogy milyen fontos ez az ügynökség, illetve milyen fontos az, hogy közösen találjunk választ, nem az egyes személyekkel kapcsolatban, hanem a különböző társadalmakban Fontos, hogy megelőző jellegű munkát végezzünk, megelőzzük a problémákat, és megoldjuk azokat a kérdéseket, amelyeket már előzetesen is meg lehet oldani. Karima asszony kitért a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdésére, a munkahelyi baletesekre, nagyon fontos éppen ezért a megelőzés, a szaktudás összegzése. Fontos a társadalmat felrázni, és fontos, hogy ezek a gondolatok világossá váljanak. Hogyha csak a piacot hagyjuk működni, akkor ez így nem fog menni. Mi nem felejtjük el ezeket a szempontokat. Ön elmondta azt, hogy jelentős tapasztalatokkal rendelkezik már itt a szakbizottságban, illetve Európa többletértéket jelent. Spanyolország 86-ban csatlakozott az Unióhoz. Ön ismeri a mi országunkat, nem voltunk alapító tagjai az Uniónak de az ügynökségeket, illetve az előírásokat, az európai törvényeket nagyra értékeljük. Hiszen néhány év alatt a hatékonyságot ezek segítségével jelentős mértékben sikerült javítani, és ez pedig nagyon fontos. A kis könyvelők talán ezt nem tudják itt a házban, de nagyon fontos az, hogy közösen dolgozzunk együtt azért, hogy a problémáknak a legjobb megoldást találjuk legfontosabb elképzelését ön itt bemutatta, az igazgatók szerepéről is beszélt. Mi is kötelezettséget vállaltunk, és ez is nagyon fontos, hiszen nagyon sok munkahelyi baleset volt az azbest miatt. A számok nagyon magasak. Szeretném, hogyha ezen a területen is folytatódna a munka, de nem tudom azt, hogy a tényleges adatok milyen magasak. Szeretnénk jó eredményeket, és tudnunk kell azt, hogy hány épületben van még mindig az best, és hány ember van ezáltal kitéve kockázatnak. Tehát bizonyos számokra, számadatokra van szükségünk, nem szabad, hogy ez a probléma tovább terebélyesedjen, hanem meg kell oldani az azbest problémáját és hogyha meglesznek ezek az adatok, akkor e, jól fogunk tudni tovább dolgozni. Steinbrück asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, Szedlacsek asszony, köszönetet szeretnék mondani önnek, hogy ilyen részletesen bemutatkozott itt a szakbizottságban, és biztos vagyok abban, miután meghallgattam az előadását, hogy az önnel való együttműködés legalább ugyanolyan jó lesz, mint a Takala úrral való együttműködés, a Bébavi ügynökség, és ezt az előttem szólók ki is emelték, nagyon fontos a, a szakbizottságunk számára. Kétszer ellátogattam önökhöz, és jó gondolatokkal, ötletekkel érkeztem vissza. Az ügynökség elemzéseiből, illetve bemutatásaiból ez kiderült, és ön az előadásában kitért a legfőbb kihívásokra. Nagyon örültem annak, hogy az embereket szeretnék a középpontba helyezni, és a jó és emberhez méltó munkát ez sajnos nem mindig valósul meg európai szinten. Van egy kérdésem eddigi munkájához kapcsolódóan, illetve legutóbbi munkahelyéhez kapcsolódóan, amikor a munkahelyi, egy, tehát új munkahelyi minőség témájában dolgozott. Ennek a kezdeményezésnek mik voltak a sikerhez vezető kulcsai? és mit szeretne ezekből a tapasztalatokból az ügynökség munkájába tovább vinni? Köszönöm. Elizabeth Danuta Lynn. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Én is üdvözölni szeretném Önt itt a szakbizottságon, és csatlakoznék az üdvözlő köszöntő szavakhoz. Köszönjük szépen Takala úr munkáját. Nagyon gyümölcsöző volt a vita önnel az elmúlt időszakban, amikor ön igazgatója volt ennek az ügynökségnek, és gratulálni szeretnék eddigi munkájához. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben is legalább ennyire gyümölcsöző vitákat folytathatunk. Örülök annak, hogy a megelőzésről is beszélt a munkahelybiztonság és egészvédelem kapcsán, de szeretnék az online kockázat elemzésekre is kitérni a KKV-knél, hiszen ez rendkívül hasznos, és Szeretném kérni, hogy erről szóljon egy kicsit többen. A kollégáim közül utaltak arra, és kollégáim utaltak arra is, hogy hogyan tudják önök biztosítani azt, hogy hogy juthat -e szélesebb körökhöz az önök munkája, de nagyon sokan nem tudják azt, hogy mit, mivel foglalkozik a Bilbaói ügynökség, és elérkezett az ideje annak, hogy többen érzékeljék azt, és lássák, hogy mi az amit önök tesznek. Szerkesz úr az azbestre tért ki, én vele teljes mértékben egyetértek, amikor az azbestre vonatkozó irányelv a parlament előtt volt, akkor én voltam azon kollégák egyike, aki támogatta ezt a témát, hiszen a munkavállalókra hatással van az azveszt, és szeretném megkérdezni arról, hogy eddig mi történt ebben a témában az egyes tagországok szintjén. A jelenlegi azveszt irányelvet milyen mértékben valósították meg a tagországok, illetve van-e még további munka? Ennyiben szeretném hagyni a kérdésemet, hogy legyen önnek is ide a válaszokra. Köszönöm szépen, Jaszlov Lecka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni asszonyom, hogy igazgatónő lesz. Fantasztikusan ível a pályája. Csodálatos az előkészítő munkássága is ehhez a, az álláshoz. Karima Deli kollégám szavaira hadd utaljak. Ő hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiac manapság komoly elvárásokat támaszt, új munkahelyek vannak, új körülmények. Másfelől a nyugdíjkorhatár egyre jobban kitolódik, és ez azt jelenti, hogy az idősek számára további nehézségek jelentek meg. Az ön szakértelme alapján kérdezném, hogy Mennyiben lehetne hatékonyan támogatni a tagállamokat, hogy létrehozzanak eszközöket, melyekkel biztosítani lehetne az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést elegendő mértékben, hogy fenntartható legyen a minőség, még akkor is, ha valaki 60-65 évet elért, akár 70 évet. Tehát hogyan lehet biztosítani, hogy a stressz, az időseket ne sújtsa, és továbbra is szakmailag aktívak maradhassanak, és megküzdhessenek az újdonságokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remélem, hogy lejegyezte ezeket a kérdéseket, hogy majd egyenként választathasson. Két kérdésem van nekem. Értem, hogy szólt az előadásában a demográfiai változásokról, az egészségügy vonatkozásában és a biztonság vonatkozásában a munkahelyen. A parlament megszavazta, hogy 2012-ben az aktív öreg idősödés lesz az európai év témája az ügynökség terveze valamilyen különleges tevékenységet, tehát 2012-re ezzel összefüggésben. Ez az első kérdésem. A második pedig az, hogy elnézést, lehet, hogy nem voltam itt az elején, de hogyan szeretné integrálni a stresszel kapcsolatos témákat? Értem, hogy a múltkor tartottunk egy eszmecserét a tanulmány készítőivel, akik nekünk dolgoztak, és azt mondták, hogy nagyon kevés adattal rendelkezünk a stresszel kapcsolatban. Kevés elemzés készül, kevés tájékoztatást kapunk, kevés statisztikát gyűjtünk európai szinten. Az aggályok viszont egyre növekednek, egyre nagyobb hatást gyakorol a munkavállalók biztonságára, a munkahelyen a stressz. Kérdezem tehát, hogy terveznek-e konkrét munkát ilyen dimenzióban is? Parancsoljon öné a szó, válaszolhat ezekre a kérdésekre most az elhangzás sorrendjében, vagy ahogyan kívánja. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezért tartanám is a sorrendet az elhangzó kérdések sorrendjében válaszolok. Az első kérdés a munkaidőre vonatkozó modellekre vonatkozott, illetve jogalkotásra. Azt gondolom, hogy itt nagyon ellentmondásos a vita az irányelven kapcsolatban, és szeretnék visszatérni arra, hogy mit is tettem az elmúlt években a munka E, idő kapcsán, illetve a nehéz munkahelyeken dolgozók kapcsán. És természetesen a munkaidő nek hatása van a munkahelyi egészségre és biztonságra. A munkaidőt azonban egy szélesebb kontextusba kell helyeznünk, az összes kérdést, ami elhangzott, ezekkel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy van egy álmom, ez pedig a munkahelyi feltételek javításának alapja, és ez az alap a megelőző jellegű vállalati kultúra. Hát nagyon fontos, hogy a vállalatok megfelelő hozzáállást tanúsítsanak a munkavállalókkal szemben. Azt gondolom, hogy ez a jövő egyik nagy célja. Amikor a munkahelyi balesetekről beszélünk, illetve ezt összefüggésbe hozzuk a ledolgozott órák számával, akkor itt egy kulturális megközelítésről is szó van. Nagyon fontos, hogy megfelelően kezeljük a különböző témákat, amelyek a munkahelyhez kötődnek. ami a munkaórákat illeti, meg kell vizsgálnunk a jó modelleket, a működő képes gyakorlatokat a tagországokban, Németországban, Ausztriában és Spanyolországban dolgoztam, illetve néhány északi országban is. És tudom, hogy vannak működő, létező nagyon jó modellek a munkaórák felosztását illetően, és itt a demográfiai változás kérdése is felmerül, elemeznünk kell, illetve be kell mutatnunk, és tovább kell adnunk ezeket a jó tapasztalatokat, a működőmunkéves modelleket, de természetesen értékelésre is szükség van, ami a vállalati szintet illeti. A munkaidő területe egy olyan téma, ahol az ügynökség kulcsfontosságú szerepet játszik, és a szociális párbeszéd keretében ez ki is derül, hiszen az ügynökség információt juttat e, ebben a témában. Valamit kihagynék, akkor emlékeztessenek erre. A következő kérdésre térek át. Az azbesztel kapcsolatban is elhangzott egy kérdés. Amikor elolvastam azt, hogy Kanada is foglalkozik az ügyjel, akkor csalódott voltam. Csalódott voltam, hogy ez a téma újból és újból visszatér. Európában tudjuk azt, hogy a munkavállalók egy része az lesz sugárzásnak van kitérve. Amit megtehetünk, az feltétlenül az információ továbbítása, el kell mondanunk azt, hogy mivel helyettesíthető, az az mert helyettesíthető. Sok tagország ezt meg is teszi, nem lehet csak egy anyaggal helyettesíteni az azbeszten, és természetesen tovább kell adnunk az információt. Mégpedig a szakszervezetekkel, a munkadói szervezetekkel karöltve, hiszen ők is támogatják ezt a témát. Tehát az információ továbbítása, nagyon fontos a megbízható adatok közvetítése, illetve a jó példák eh, bemutatása a helyettesítő anyagokról. Német kolléga is feltett egy kérdést az én munkámmal kapcsolatban Németországban, ami az új munkaminőségi kezdeményezést illeti. Tehát három feles, három résztvevős rendszerrel dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy a munkadói szervezetekkel, szakszervezetekkel, a balesetbiztosítókkal, és ez a siker kulcsa néhány év után sikerült a vállalatokat is bevonni ebbe a körbe, és velük együtt kidolgozni egy felhasználó barát megoldást. Ez azt jelenti, hogy megkértük a cégeket, még most is megkérjük eh, őket arra, illetve megkérdezzük őket arról, hogy mire van szükségük. Az együttműködés, illetve a szakszervezetek támogatása, a munkadói, a munkadói szervezetek támogatása az egyik kulcsa a sikernek. Megpróbáltunk holisztikus megközelítést alkalmazni, mint már korábban is említettem, megpróbáltuk az üzenetet közvetíteni, egy megelőző jellegű munka helyi kultúrát kell kialakítani a KKV-kkal együtt. Ők természetesen szintén érdekeltek a, egy jó kultúra kialakításában. A KKV-knak támogatásra van szükségük, e forrásokra és ehhez időre van szükség. Tehát ez az említett két tényező hozzájárult a sikerhez. Jegyeztem még egy kérdést. a demográfiai változások kérdése. A nyugdíjba vonulási korhatár kitolódása, illetve hogy hogyan tudjuk segíteni az idős embereket, eh, hogy sokáig jó egészségnek örvendhessenek. Korábban ezzel a területtel is foglalkoztam. Értenünk kell azt, hogy a demográfiai változás nem jelenti azt, hogy mi idős munkavállalókkal foglalkozunk. A fiatalok esetében is szükség van arra, hogy javítsunk a munkakörülményeken, és a fiataloknak is uh, érteniük kell azt, hogy mit jelent a munkahelyi biztonság. Éppen ezért mondtam azt, hogy ami az oktatást, képzést illeti a fiataloknál, fontos szerepet tölt be az ügynökség. Fontos, hogy a munkavállalók is tudatában legyenek mindezzel. Általában véve kell kezelni ezt a témát, hiszen a szakmai életben nagyon fontos elkerülni, jelenteni a kockázatokat, odafigyelni az egészségvédelemre, és ezzel a kezdeményezéssel számos e, eszközt e, használunk, ez magatartás orientált, megpróbáljuk e, reklámozni úgymond ezt a témát, illetve olyan ügyekkel is foglalkozunk, amelyek a munkahelyhez kötődnek. Különbségek vannak a különböző korú munkavállalók között, és ez a különbség az individuális magatartás miatt is egyre növekszik. az idős munkavállalók témáját is felkarolta az ügynökség. Jó példákat kell bemutatnunk, hogy hogyan tudjuk javítani különösen az idős munkavállalók munkakörülményeit. Például a stressz az egyik eh, nagyon fontos kockázati tényező, és az idős eh, munkavállalók máshogy reagálnak a stresszre, mint a fiatalok. A fizikai állóképességük is csökken, Éppen ezért a munkafeltételeket, munkakörülményeket ehhez a speciális csoporthoz kell igazítanunk, és az ő igényeikhez. Elhangzott egy további kérdést, az aktív öregedés, illetve a 2012-es kezdeményezés létezik már egy ilyen jellegű az információ terjesztését illetően, az idősek eh, körében, El tudom képzelni azt, hogy a jó gyakorlatokat, jó stratégiákat és politikákat, amelyeket a tagországok már kidolgoztak, szintén bemutathatnánk, azért, hogy támogassuk az idősebb munkavállalókat, illetve azért, hogy a, a munkavállalói szervezetekre is nyomást tudjunk gyakorolni. Ami a folyamatban lévő tevékenységeket illeti, ezekkel kapcsolatban még nem rendelkezem megfelelő kapcsolatokkal. Ez a téma továbbra is sürgető. A szociális párbeszéd eredménye is nagyon fontos, illetve a különböző intézkedések megvalósítása, a stressz leküzdésében. Németországban vannak problémák ezen a területen, és továbbra is szükség van arra, hogy javítsuk a különböző tényezők jelentőségének megértését illetve megerősítsünk olyan eszközöket, eh, amelyekkel a stresszhez kapcsolódó munkakörülményeket mérni tudjuk, illetve értékelni. Az ügynökségnek még továbbra is sok munkát kell végeznie. Már léteznek eh, meglévő eszközök, de ezeket nem értékeltük még igazán a megbízható eszközöket tovább tudjuk majd ajánlani az értékelés után a tagországoknak. Lehet, hogy esetleg feltettek még olyan kérdést, amire nem válaszoltam. Az online kockázatelemzések a KKV-k számára. Az online kockázat elemzés a KKV-knál egy olyan koncepció, amelyet Hollandia dolgozott ki, szoftver, ez egy szoftvereszköz, amelynek középpontjában különböző kockázati tényezők, különböző ágazatok állnak. A KKV könnyen hozzáférhetnek és használhatják ezt a checklistát. Lefutatja az ember a programot rövid idő alatt, könnyen érthető, és az ügynökség tovább dolgozta ezt a programot, kipróbáltuk a cégeknél, és pozitív visszajelzést kaptunk tőlük. Úgy tűnik, hogy adaptálható ez a szoftver, természetesen különböző nyelveket is figyelembe kell venni, hogy minden tagország használhassa, és könnyen hozzáférhető, könnyen tudják a KKV-k használni. Természetesen további tesztekre is szükség van még, de ez az eszköz lehetne az első olyan eszköz, amelyet európai szinten standardként lehetne használni, a tagország igényekhez igazítani, és a tagországok ezt szintén használhatnák a cégeiknél. Köszönöm. Thought you were over, but, uh, azt gondoltuk, hogy befejeztük, de késő, egy későjövő kolléga szeretne még felszólalni a vita során. Át is adom neki a szót. Háti asszony. Kedves elnök asszony, köszönöm a szót. Nagyon sajnálom, hogy nem lehettem itt az, a kezdetek óta, hiszen sajnos más feladatok miatt nem voltam itt. Örülök, hogy hölgy lesz az igazgatónő jelölt. Ezen kívül örülök annak is, hogy a Nemzetközi Szakszervezeti Kongresszus során Aténban találkoztam az ügynökség standjával. Láthattam, hogy milyen munkát végeznek. A válaszok, amiket adtak, adott, a, mióta a teremben vagyok, szintén azt mutatják, hogy amit Aténban is láttam. Az az érzésem, hogy mindez kapcsolódik, és így jobban fel tudjuk mérni az ügynökség feladatát. Van egy kicsi kérdésem, hiszen a, a más kérdéseket már föltettek előttem. Tehát jó lenne követni az egészség és biztonság alakulását a munkahelyen több bizottság hatókörébe is tartozik ez. Például a konzultációs bizottság a munkahelyi egészség és biztonsággal kapcsolatban, vagy pedig az ellenőrök bizottsága. Kérdésem a következő. Gondolja, hogy a szakbizottságok munkája hatékony? Hogyan lehetne javítani a szakbizottságok munkáját? És milyen tanácsot tud adni ezeknek a szakbizottságoknak, hogy minél jobb eredményekkel járhasson a munkájuk. Tehát ne csak egy tanulmány készüljön el, ami papíron marad, jó lenne, hogyha a valóságba tettek, illetve fordítani a leírtakat, és ez megmutatkozna a munkahelyeken is. Köszönöm. Remélem, hogy jól értettem. Ugye azt kérdezte, hogy hogy látom az együttműködést az önök bizottságával? Ναι, αυτό που ρώτησα είναι πώς βλέπω. Igen, a következő a kérdés. Ön szerint milyen lehetne az együttműködés a konzultációs bizottsággal és a szakbizottsággal, amelyet felkért a végrehajtó bizottság, hogy kövesse a fejleményeket a munkahelyi egészség és biztonság területén. Uh, I hope I understand. Hát remélem, hogy értem. Azt hiszem, hogy amire szükségünk van, hogyha most a bizottságra gondol, és a parlamenti bizottságokra? Hát azt gondolom, hogy egy nagyon rendszeres csere cserére van szüksége a bizottságokkal. Mindegyiknak tudniuk kell, hogy mit kívánnak, mire van szükségük ahhoz, hogy tovább léphessenek a munkában. Ez egy fontos kérdés. Én megszoktam, hogy hálózatokban dolgozom, networkölök úgymond. És tehát folyamatos kommunikációra van szükség, egyértelmű, világos információ cserére. És tudnunk kell, ismernünk kell egymás elvárásait. És ez nagyon fontos. Hát jelenleg ennyit értettem, hogy ezt kérdezte. Absolutely. Didn't understand. Um, can you, can you uh, conclude? Akkor be tudja fejezni? Igen. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetőségem volt eljönni, hogy megtudhattam, hogyan dolgoznak önök. Fontos, hogy legyen rendszeres tapasztalat és információcsere közöttünk. Én megpróbálok minden tőlem telhetőt megtenni. Ismerem Takala urat hosszú ideje, és nagyon hasonló a hozzáállásunk a foglalkoztatási biztonsághoz és egészséghez, a munkahelyi biztonsághoz, de hát a, a háttér változik, a körülmények változnak, és új eszközökre is szükség van és hát ez majd a jövőben derül ki, hogy mindez hova fejlődik. Én mindent megteszek, amit tudok, és igyekszem, hogy egy átlátható kommunikációt tartsak fenn önökkel és más bizottságokkal, ugyanis az együttműködés hozzáadott értéke az, hogy információt kapunk, amelyek különböző szempontot képviselnek. Ez a többletérték. Erre reagálni kell. Az ügynökség is így működik. Persze nekünk is van egy kormányzó testületünk, és megpróbáljuk egybegyűjteni mi is az információkat, és folyamatosan kapcsolatot tartani önökkel, és várjuk a feedbacket. Még egyszer köszönöm, remélem, hogy találkozni fogunk máskor is. Köszönöm. Kétségtelenül találkozni fogunk még. Szeptember 15-én kezdi meg hivatalát. Gondolom, hogy teljes mértékben kész erre. Tekintve, hogy ezt az eszmecserét folytatjuk most, Takala úrnak is megadnám a szót, hogy egy szót szóljon a tapasztalatai alapján a Bilbao ügynökség fejeként még utoljára. Már nem leszek itt a későbbiekben, ezért azt hiszem, hogy most meg is adnám a szót, hogy szóljon hozzánk, ha kíván természetesen vagy inkább később, amikor majd nem leszek itt. A kollégáim minden esetre beszámolnak róla. Köszönöm szépen, mondjam, hogy megjelent. És nagyon sok sikert kívánunk a munkájához. Akkor hát befejeztük ezt a napi rendi pontunkat ezennel. Tovább is megyünk a 20. pontra megadom a szót Frederik Dardennek, hogy mutassam be a módosításait. A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról szóló véleményről. Ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban 300 96 módosítás érkezett. Látszik, hogy nagyon nagy érdeklődésre tart ez számot. Átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, mint ahogy említette, rengeteg sok módosítás érkezett minden frakció részéről. A szociáldemokraták, az én frakcióm és azt hiszem mindenki esetében nagy érdeklődésre tartott számot a téma. Azt hiszem, hogy ennek örülhetünk. Mint ahogy már elmondtam, a jelentéstervezet előadása során nem tudtunk mindennel foglalkozni a jelentéstervezetben, nevezetesen a szegénység elleni harc rendkívül sok témát fed le, és hát korlátozottak voltak a lehetőségeink az időhatár miatt, sok a módosítás emiatt. A mi frakciónk részéről is én magam is mintegy 70-et küldtem be. Ha megnézzük ezt a 396 módosítást, azt hiszem, hogy a többségük konvergál, és mindenképpen gazdagítja a végső változatát a szövegnek. Megvizsgáljuk az átfogó kompromisszum lehetőségét, hogy számos témát bevegyünk még a szövegbe, például a felek bevonását, illetve a szegények helyzetét, annak szükségességét, hogy az ajánlások végrehajtására határidőt szabjunk meg, a platform eredményeinek monitorozása mutató számok alapján szintén megjelent számos módosító indítványban. Együtt azzal a témával, amely rendkívül aktuális most, ez az élelmiszer segély a leginkább rászorulók számára. Alapvető emberi jogok megsértése, a szegénységgel összefüggésben, illetve az alapvető szükségletek összegyűjtése. Transverzális módon frakciókon keresztül próbáltam összegyűjteni tehát a javaslatokat. Érdekes kompromisszum születhet ebből. Hadd hangsúlyozzam, hogy ha mindenki egyetért, akkor akkor szükség lenne, hogy ez a jelentés még jól olvasható legyen. Vannak módosító indítványok azonos témában, amelyek kicsit más irányba mennek. Jó lenne, hogyha úgy tudnánk megszerkeszteni ezt a kompromisszumos megoldást, hogy jól struktúráltan tartalmazza a gondolatokat. Nem lesz ez könnyű, hiszen vannak bizonyos vita témák, amik elég nehezek és hát ez nem lett meg senkit. Gondolok most arra, hogy milyen jogi felelőssége van a bizottságnak a horizontális klauzulát, illetően, illetve az uniónak milyen kompetenciája van, amikor a minimálbérről van szó. Van egyfajta zavar a minimál jövedelem, minimálbér fogalmában nem világosak a meghatározások, és talán a fordítások is hozzájárulnak ehhez a zavarhoz. Erre a témára minden esetre visszatérünk majd. A diszkrimináció ellenes irányelv is felmerült. A gazdasági kormányzási csomag összefüggésével együtt. Ezek a témák van, amikor hasonlóak, de hát minden esetre megpróbálunk előrelépni majd. Következtetésképp hadd mondjam el, hogy a platform fontos eszköz kell, hogy legyen, hogy előre léphessünk a szegénység elleni harcban, és megpróbáljunk hozzájárulni megoldásokkal, meg innovatívak, ambiciózusak a, ehhez a harchoz bevonva a lengyel minisztereket is, akik tegnap itt jártak a mi szakbizottságunkban. Elnök asszony, néhány szóban, dióhéjban erről szólnak a módosító indítványok. Tökéletes, egyre kevesebben vannak itt a teremben. De minden esetre azért megnyitom a vitát. Madame Lina, és... Lina asszony, Deli, Deli asszony, parancsoljon. De, uh, thank you. Szépen köszönöm, és köszönöm a munkáját a 396 módosító, amit meg végig dolgozott, hát az nem kevés, én is ö, megtettem ezt, ö, és nagyon kemény munkát jelent ennek a feldolgozása. Vannak területek, ahol esetleg problémák merülhetnek fel, ilyen a minimál jövedelem, ugye a minimál bér és a minimális jövedelem közötti különbséget meg kell tenni, Hát itt a fordításban van különbség, a minimális jövedelem az már a szociális társadalom biztonsági juttatásokat, és magában foglalja a bér meg amennyit kap az ember a munkáltatótól. Szóval én nem szeretnék a minimális jövedelemmel, és az infrakcióm is úgy véli, hogy itt nincs szükség szabályozásra a minimális jövedelemre vonatkozóan minden tagállamnak ezt nem kell megtennie, de ki lehet alakítani a legjobb gyakorlatokat, és ehhez nem kell jogszabály. Tehát a 3, 9, 4, 359, 368, ezek azok a problémás pontok, és a különböző frakciók különböző javaslatokat nyújtottak be, és hát az egyik az a szociális szolgáltatásokra vonatkozik, és az általános érdekű szolgáltatásokra az én frakcióm nem szeretne az általános érdekű szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban valamilyen jogszabályt. A 3.20-assal kapcsolatban társadalmi biztonság, kötelezettségvállalás. Hát mi azt mondjuk, hogy ennek önkéntes alapon kell működnie, de eltekintve azoktól a pontoktól, azt gondolom, hogy itt nagyon különbözzek a vélemények a frakciók között. Egyébként a legtöbb módosító nagyon jó, és jó lett volna még előzőleg egyeztetni, ugyanis ennyi módosítót nehéz lesz elhelyezni a jelentésben. A probléma abban is állt, hogy most már a benyújtás sem olyan könnyű a módosítókat illetően, és úgy nyújtanak be módosítókat sokan, hogy nem is voltak itt a vitán hogy meghallgassák, hogy miről van szó. Úgyhogy nagyon sok a módosító, mindenki a maga jelentésein, jelentésén dolgozik, úgyhogy nem lesz könnyű kompromisszumokat kialakítani. Nagyon remélem, hogy ő majd e-mailben tartja a kapcsolatot velünk, és a árnyék jelentések felelősével, ugyanis ezt el kell készíteni szeptember első felében és a kompromisszumos módosító kidolgozása fontos, és az együttműködésre van szükség, úgyhogy e-mailezzünk, és így dolgozhatunk valamin, ami biztosítja, hogy egy jó jelentés kerekedik ki a végén. Ennyit szerettem volna elmondani az ALDE nevében. Merci. Köszönöm szépen, Deli asszony és Pulan úr. Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is ezt a munkát. Azt hiszem, hogy osztjuk a következtetéseket, a sürgős kérdéseket illetően, és a módosítókat is. Szeretnék csak rátérni a sürgősség kérdésére. A jelentésben fenntartjuk és garantáljuk az élelmiszer segély program jövőjét. A bizottság beli költségvetésbeli csökkenések azt jelentik, hogy ténylegesen garantálni kell ezeket a támogatásokat, hiszen nem tudjuk, hogy holnap hogyan etessünk több ezer szegény embert. Az élelmiszer segélyek kérdése, illetve a szegénység elleni harc és a kirekesztés elleni harc emlékezzenek, szerepel a jelentésben. Egy európai szintű ügynökség is foglalkozik vele. Szer fontos lenne, hogy ne csak az, a foglalkoztatást hangsúlyozzuk, hiszen nincs olyan sok szegény munkavállaló, de Fontos a szolidaritásra emlékeztetni, a különösen rászorulók esetében a bizottság célkitűzését a legszegényebbekről szól, de szerintem nem elég ambiciózus a célkitűzése. Azt hiszem, hogy ha tényleg elég bátrak vagyunk, és ezért nem értek egyet Lina asszonynal, hogy megfelelő eszközökkel elérjük ezt a célt. Hát európai szinten létrehozzuk a jogszabályi hátteret, a minimális jövedelem rendszerét, hogy biztosítsuk, hogy minden állampolgár megfelelő jövedelemmel rendelkezik, hogy a szegénységből kikeveredjen. Megfelelő jövedelemre van tehát szükség, hogy az alapszükségleteiket fedezze a szállás, az élelmiszer, stb. Azt hiszem, hogy ez egy óriási lépés lenne a szociális Európa irányába. Köszönöm, Bulan úr. Utána Klozlovski úr. Gyors leszek, elnök asszony, technikai jellegű a felszólalásom. Darden úrral egyetértek a kompromisszumos megoldást illetően, tekintve a az előadásának minőségét. Két módosító indítvány nyújtottam be 101-102-es számmal a preambulumot illetően. Kicsit így későn kérem, hogy ezeket inkább hátúra illesszék be, talán 19A és B számmal, ha ez lehetséges lenne. Majd szóban is megismétlem a kérésemet. Kloszlovszki úr Pani Przewodnicząca, ja chciałbym pogratulować panu Dardenowi. Köszönöm szépen, gratulálok Darden úrnak a munkáért. És köszönöm az előadóasszonynak is, az árnyék előadóasszonynak a munkát, és ő most nem tud itt lenni sajnos velünk. Kulcsfontosságú szerepet játszott pedig a modosítás előkészítésében mindig sikeres volt az együttműködésünk. Néhány általános kérdésem van. Kilencedik ponttal kapcsolatban. Javaslom, hogy biztosítsuk a munkavállalóknak a megfelelő jogokat a szükségleteik szerint, a megfelelő szociális biztonsági szintet. Darden úr úgy vélem, hogy ugyanezek az intézkedések nem mindig kedvezőek minden országban. Felhívom a figyelmét a 18. bekezdés a jelentésben. A keretirányelvről szól ez a minimál jövedelemmel kapcsolatban. Én szerintem a szegénység problémája igen összetett, és a megoldás is komplikált, és figyelembe kell venni a tagállamok eltérő jogi hátterét. Felhívnám a figyelmet a gyermekszegénységre, amely különösen drámai jelenség. A hosszú távú következményekkel jár, melyek igen negatívak. Ne felejtsük el, hogy a gyermekszegénység gyakran a családi problémákhoz kapcsolódik. Így létre kell hozni a megfelelő jogi rendelkezések, amelyek támogatnák a családokat. Ezért javasoltam ezeket a módosításokat. Többek között az L preambulum bekezdéshez és a 17. bekezdéshez tartoznak ezek. Köszönöm szépen! Lisbeth Lin jelezte a szociális és környezetvédelmi kötelezettsége vállalatban, a vállalatokkal kapcsolatban, hogy a tendencia még nem feltétlenül megfelelő. Minden esetre most szeretném megállapítani, hogy az üzleti szférában nem mindenki osztja a Business Europe megközelítést. Azt hiszem, hogy ma is találkoztunk a számviteli szakértőkkel, akik elleneznék a kötelező jellegét egy ilyen rendelkezésnek. A multinacionális cégek és képviselőik tagállamokban valóban így gondolkodnak, de hát ez azt hiszem, hogy ez a vita még el fog tartani. Parancsoljon, zárjuk le a vitát. Merci, Köszönöm, elnök asszony. Hadd mondjam el, hogy meg kell köszönnöm először is a felszólalásokat, és felhívták újra a figyelmemet néhány dologra, ami különösen fontos. Oda fogok figyelni majd a kompromisszum keresés során ezekre a szempontokra mérehatóan elemezzük majd a módosító indítványokat. Ezen kívül megköszönném azt is, hogy agályaiknak adtak hangot. A kérdéskört illetően egyértelmű, hogy jön a szünidő, és talán az időzítés nem a legjobb. Linasszony asszony javaslata egy kicsit már gazdagította a vitát, itt e-maillel történt ennek terjesztése, és azt hiszem, hogy ez egy jó javaslat. Ma viszont nem mennénk bele a témákba, amelyekről most szó esett. Könnyen lehetnek ezek konszenzusos témák, de lehet, hogy fogaskérdések is vetődtek fel, majd kiderül. Javaslom, hogy augusztus hónap végén a kompromisszumos javaslatokat elkészítjük majd, és konkrét javaslatot teszünk. Köszönöm szépen! Köszönöm én is. És ennek alapján akkor nagyon sok sikert, kitartást kívánunk a szövegezéshez, a kompromisszumos javaslat elkészítéséhez. Hol is tartunk? Először megvitatjuk, elfogadjuk ö, szeptemberben az előző ülésen, amiről ön szót is ejtett. Utána szavazásra kerül a jelentés az októberi ülésen. A 22. napirendi pontunkhoz érkeztünk. Elmer úr veszi át. Kabnoch úr helyét, 21. napirendi pont. Ez a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005 per 36 EK irányelv végrehajtása. Parancsoljon! Well, thank you very much, Madam Chair. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, elnézést kérek a kollégáktól a kollega nevében, akinek elkerülhetetlen dolga akadt az országában, ezért engem kért meg, hogy mutassam be ezt a véleménytervezetet. Mi a a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv végrehajtásáról beszélünk. Ez a belső piaci bizottság illetékességi körébe tartozik, mi csak véleményt készítünk. Meg kell, hogy mondjam, hogy különösebb gondunk nincs a jelentéssel a jelenlegi formájában, ahogyan azt a bizottság tárgyalja, de a kollégánk számos kérdést kihangsúlyozott. Ő úgy gondolja, hogy a személyek és munkavállalók szabad mozgása az európai integráció egyik kulcsfontosságú előnye, és támogat minden a határokon átnyúló mobilitás megkönnyítését szolgáló kezdeményezést, ami előmozdítja a munkaerőpiacok hatékony működését, versenyképesség javítását, az irányelv korszerűsítésének szükségességét elismeri. Az előző irányelv a 2005 per 36 per EK volt, és a szabályozott szakmák számát csökkenteni kell, és az új szakmákra vonatkozó képesítések feltétel nélküli elismerésének körét ki kell bővíteni, különös tekintettel az innovatív ágazatokra és egitikális iparágakra. Kérje a bizottságot a belső piac információs rendszer az IMI továbbfejlesztésére és helyes használatára a szabályozott szakmák központosított és átjárható elektronikus rendszerének létrehozása érdekében, amelyek, amely a szakemberek és a hatóságok számára könnyen hozzáférhető, ugyanakkor az adatvédelmi elvek betartását is garantálja, kéri a tevékenységek listájának frissítését és a feltétel nélküli elismerés szabályának felülvizsgálatát. Kéri a bizottságot, hogy dolgozzon ki közös szabványt a szabályozott szakmák nyilvántartásba vételére, és a tagállamokat felkéri annak alkalmazására, Meggyőződésére, meggyőződése, hogy a kötelejegyzék nélkülözhetetlen azon, eh, azok nyomon követéséhez, akiknek a szakmai engedélyét bármely tagállamban bevonták, ezt a jegyzéket minden tagállam valamennyi érintett illetékes hatósága számára hozzáférhetővé kell tenni. Az Egyesült Királyságban egyébként nagyon jó példa van erre eh, jelenleg, hogy hogyan kellene megfelelően működni, azt ugye láttuk eh, Németországban kéri a nyelvi tesztekkel kapcsolatban gyakorlati megközelítés alkalmazását, ha nyilvántartásba vétel a nyelvismeret igazolása nélkül is lehetséges, állásajánlat esetén azonban a tesztek alkalmazása megengedett. És végül pedig kéri a vonatkozó adminisztratív eljárások általános egyszerűsítését, valamint a költségek, beleértve a szakemberek által viselt költségeket és csökkentését minden szinten. Azt a gondolom, hogy sem a jelentés a jelenlegi formájában a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Bizottságnál, sem pedig ezek a javaslatok nem igazán vitatottak, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom a bizottságnak elfogadásra. Madame Jazdrowiecka, puis Madame Steinbrück. Przewodniczący. Swobodny przepływ osób i pracowników w Unii Europejskiej jest Köszönöm szépen, elnök asszony. A e, munkavállalók és személyek szabad mozgása az európai mm, integráció egyik vívmánya. A gazdasági pénzügyi válság idején nagyon fontos, hogy az európai polgárok mobilak maradhassanak, hogy gyorsabban lehessen reagálni a munkaerőpiaci szükségletekre. És bár ez az Európai Unió egyik alapértéke, a szabad mozgás és a letelepedési szabadság, a polgárok azért mégis akadályokba ütköznek, <clears throat> ugyanis különbözőek a feltételek sok esetben. Az uniós polgároknak csupán 2%-a élvezhetik a szabad mozgás előnyeit, illetve tudják kihasználni. Hát tehát eh, szükség van a mobilitás elősegítésére. Köszönöm a raportőrnek a munkáját, a vélemény kiváló, és ezzel egyetértünk összességében. Itt van a határon átnyúló mobilitás, ez egy nagyon pozitív dolog a jelenleg irányelv megvalósításával kapcsolatos tapasztalatokat meg kell vizsgálni. A fő célja az irányelv átdolgozásának véleményünk szerint az, hogy egyszerűsítsük az eljárást. Az automatikus elismerést kérjük, és hogy közelítsük a jogszabályokat egymáshoz és a munkaerőpiac realitásaihoz. Néhány probléma az adminisztratív együttműködést erősíteni kell a tagállamok között. A szakmai minősítés kölcsönös elismerését megkönnyítendő. Aztán van közvetlen információcsere is, és ott, ahol nehéz biztosítani ezt, ott segíteni kell és arra is szükség van, hogy legyenek minimális követelmények az egyes ágazatokra vonatkozóan. Például az orvosi szakmára gondolok, a nővérekre, tehát az egészségügyi szakmákra általában. Itt még a 60-as, 70-es évekből származó rendelkezések érvényesek, ezeket aktualizálni kell hogy el lehessen ismerni a szakmai végzettséget. Nehéz a nyolcas cikk értelmezése, ugyanis a minősítés, a képzettség foka fontos, és hát hogyan lehet ezt a cikket módosítani, hogy egyértelműbb legyen. A raportőr is elmondta, hogy szükség van a szabályozott szakmák listájára, illetve ennek a listának a frissítésére mert csak így biztosítható a feltétel nélküli elismerés. Azután vannak közös platformok, amelyek a mostani irányelv alapján jöttek létre, az elismerést megkönnyítendő. Mióta az irányelv hatályba lépett, új platform nem jött létre, és ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame. Köszönöm szépen, Steinbrück asszony először. Köszönöm szépen. Itt egy alapvető integrációs elemről van szó az európai munkaerőpiacon. Nagyon sok tagország még nem valósította meg az irányelvet, és ami az elismerést illeti, itt is vannak még problémák, illetve hátrányos megkülönböztetés. Ami a tervezetet illeti, úgy érzem, hogy ez jó kezdet, az előttem szóló erre már kitért, és sok ponttal egyet tudok érteni, de van még kiegészíteni valóm. Az SZD frakció is benyújt majd módosítókat számomra. Különösen fontos a szociális partnerek és a gazdasági szervezetek bevonása megvalósításba, illetve a folyamatok leegyszerűsítése. Fontosnak tartom a gyorsabb, átláthatóbb elismerést, különösen a szabályozott munkakörökben, az általános elismerési eljárás keretében. Nagyon sok területről halljuk azt, hogy itt jelentkezik a legtöbb probléma a szociális partnereknek, a bizottsággal egyszerűbb szabályozások kidolgozására kell törekedniük. Egy nemzeti kontakthely a megvalósítás koordinálásához, illetve az információ az a polgárok felé szintén fontos lenne. Fontos lépés. Az irányelv modernizálását figyelembe kell venni. Nagyon sok egymással összefüggő kezdeményezés és eszköz létezik európai szinten, például a bolonyai folyamat, az európai minősítési eh, keret, a formális és nem formális tanulás kereteihez is. Azt gondolom, hogy el kell gondolkodni az, arról, hogy a továbbképzést eh, hogyan kezeljük. Azt gondolom, hogy ennek nagyobb súlyjal kéne esni a, a latba a jövőben. Egy rövid megjegyzés a végén. Semmit nem hagyhatunk magára. Mi történik azokkal, akiknek a képesítését nem ismerik el, vagy csak részben ismerik el? Azt gondolom, hogy itt is el kell gondolkodnunk, speciális intézkedéseket kell kialakítanunk, amelyek hidat képezhetnek az európai munkaerőpiac felé határok nélkül. Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy jól fogunk tudni együttműködni, illetve közös állásfoglalási indítványt kidolgozni. Köszönöm. Köszönöm. Törnön asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy általános jellegű megjegyzéssel kezdeném. Az IMCO tagjaként ezt szeretném mondani, hogy mi is foglalkozunk a témával. Létezik egy munkadokumentumunk, jónak mondható, az én szempontomból, és az IMCO nagy részének támogatását élvezi. Ennek a témának nagyon erőteljes foglalkoztatási vonzása is van, vetülete. Éppen ezért ennek a szakbizottságnak be kell kapcsolódni ebbe a vitába még jobban, mint eddig, illetve az IMCO-val együtt kell dolgoznunk. Három elemet szeretnék kiemelni, illetve módosítókat fogok benyújtani ezek mentén. Az első a második bekezdéshez kapcsolódik, teljes mértékben támogatjuk azt, ami a hatékony munkaerőpiaci működésről áll itt a szövegben, de ehhez még szeretnénk egy kiegészítés szükség van az egyensúlyra, ezen célok között, illetve a között, hogy a tagországok megerősítsék a közérdekek által eltámasztott szabályokat. Ez lehet eh, a szociális eh, standardok kérdése, környezetvédelem, közegészségügy. Ezzel a dilemmával, illetve egyensúlyjal folyamatosan találkozunk. A második megjegyzésem a képzések eh, témája, készségek erősítése illetve más tagországok képzései. És a harmadik megjegyzésem a zöld könyvre vonatkozik, a bizottsági zöld könyvre, ez pedig egy szakmai kártya. Ez a nagy új lépés, és azt gondolom, hogy szakbizottságként ezt támogatnunk kell, támogatnunk kell ezt a típusú kártyát, illetve hangsúlyoznunk kell azt, hogy fontos, hogy az értéket képviseljen, jó rendszernek kell emögött állnia, ami alá tudja támasztani ezt a témát. Ezt a három pontot szeretnénk még a jelentésbe belevenni. Úgy érezzük, hogy az anyag jó kiinduló pont. Elmár úr, nem gondolom, hogy nagy vitákba fogunk egymással keveredni. Köszönöm szépen. Roger Hálmárnak adom vissza a szót a kommentek meghallgatása után. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet szeretnék mondani kollégáknak a megjegyzéseikért, fontos megjegyzéseikért. Szebenrok úr oda fog ezekre figyelni, nincsen jelenleg további kiegészítésem. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Augusztus 23-a déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és a szeptember 19-én fogjuk a szakbizottságban elfogadni a jelentést. Most pedig, mivel nagyon jól állunk időben, de David Michaels úr már megérkezett, ő az USA munkahelyi egészségét és biztonságért felelős miniszter helyettese. Michaels úr meghívtuk a szakbizottságba, hogy mutassa be az USA-ban folytatott politikákat, ami a munkahelybiztonságot érinti. Az eszmecsere hasznos lesz a saját kezdeményezési jelentés előkészítésében is. Az európai 2007 és 2012 stratégia félidős áttekintésére vonatkozik. Karima Deli asszony erre már ki is tér és körülbelül 10 percet tudunk adni önnek. Elnök asszony, az európai parlamenti képviselők, tisztelt vendégek! Személyes öröm számomra és szakmai megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok. Örülök annak, hogy itt lehetek Brüsszelben, hiszen Brüsszel nemzetközi központ, és az Egyesült Államok munkaügyi miniszterének, Hilda Szolisznak az üdvözletét is szeretném önöknek továbbítani. Nagyon röviden a munkahelyi biztonságról szeretnék beszélni az USA-ban, illetve az együttműködés az Európai Unióval a közös előrelépés érdekében. Én epidemiológus járványügyi szakértő vagyok, és a kollégáim azon dolgoztak, hogy azonosítsák azokat a kockázatokat, amelyek a nők és férfiak egészségére hatással vannak. Nagyon várom a találkozót a Európai Uniós kollégáimmal. Ebben az évben 40 évét ünnepeljük az ügynökség fennállásának. 40 évvel ezelőtt az USA kongresszusa reagált az amerikai munkahelyi helyzetre azzal, hogy elfogadta a foglalkozás biztonság és egészségvédelmi törvényt. Jelenleg sokkal biztonságosabb az amerikai munkahelyek, mint 20 évvel ezelőtt ma kétszer annyian dolgoznak, mint 40 évvel ezelőtt, és naponta 12 ember veszíti életét. Ahol nem történt előrelépés, ezek a következők 400, 4500 ember veszíti életét évente, és nagyon sokan, ha, ha, több ezren halnak meg munkahelyi balesetekben, 3 millió munkás szenved balesetet, amelyek eh, égési sebek, eh, csonttörése, amputációval járnak egyek. Ezek eh, hideg statisztikai adatok, és nem fedik le a humán és szociális költségeit a, a munkahelyhez kapcsolódó betegségeknek és baleseteknek. Ezzel nem tudjuk az emberek könnyét eltüntetni. Az USA nagyon sok kihívásnak, kihívásra kellett, hogy szembenézzen a munkahelyhez kötött balesetek kapcsán. Nagyon sok vegyi anyagot használnak a munkahelyeken, ismert és nem ismert kockázatok is felmerülnek a technológiák kapcsán, idősödik a munkaerő nagyon gyakran. Nem képzett a munkaerő, ami az egészségvédelmet illeti, és nem tud felelősséget vállalni. Nagyon gyakran nem rendelkeznek megfelelő írás tudással, illetve nyelvismeretekkel. És ez az utolsó kihívás nagyon fontos mind az USA, mind az EU számára. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezek a munkavállalók tisztában vannak jogaikkal, és hogyan tudjuk őket megvédeni a kockázatokkal szemben? Hogyan biztosítjuk azt, hogy a kis vállalkozások is megfelelően megvédik munkavállalóikat? Az USA-ban a legkisebb üzemekben, munkahelyeken kevesebb, mint 20 ember dolgozik, a kis vállalatok tulajdonosai még nagyobb kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek. Nagyon sok közös kihívásunk van, éppen ezért a közös megoldások kidolgozásán együtt kell fáradoznunk. 95-ben mind a két fél aláírta az új transatlanti agendát, azért, hogy elmélyítse az együttműködést az USA és az EU között, mégpedig számos kérdésben. Azóta a munkacsoport ebben a témában, amelyben az USA munkaügyi e, minisztériuma, illetve az EU is részt vett. Számos alkalommal találkoztak, e, beleértve az egészségvédelmet és munkahelyi biztonságot is, mint megvitatott témákat. Fontosnak tartjuk a jogalkotókat, hogy e, Fontosnak lehetjük azt, hogy az Atlanti óceán mindkét oldalán élő jogalkotók együtt működjenek. Luxemburgban 98-ban valósult meg az első közös konferencia a bizottsági kollégákkal, a hetedik közös konferencia megrendezésén feladozunk itt Brüsszelben tegnap. Armindo Szilvához és Korsz Michelhez csatlakoztam bilaterális tárgyalásokon, és közösen fogalmaztuk meg a közös konferencia további céljait. A legutóbbi bosztoni találkozónk óta az ügynökségem az Európai Unió OS ügynökségével egyre intenzívebbek a kapcsolataink. A munka, munkához kötött rákbetegségek megelőzése az egyik nagyon fontos közös területünk, és nem fér kérdés ahhoz, hogy a rák évente több ezer munkavállalót öl meg. Elégedkezett az ide eh, annak, hogy az azbesztet kiiktassuk. Fontos azonosítanunk azokat a helyettesítő anyagokat, amelyekkel a veszélyes anyagokat ki lehet váltani. A ricsnek köszönhetően nagyon fontos a további eh, küzdelem a munkahelyi megbetegedésekhez kötött rák megelőzésével kapcsolatban. Az Európai Vegyipari Ügynökség eh, igazgatójával, Gér Dánszettel is találkoztunk, azért, hogy eh, kidolgozzuk azt, hogy a ricsből hogyan tudnak profitálni munkavállalók és munkaadók egyaránt. Időközben az USA-ban kidolgozott eh, globális módon harmonizált rendszer az Európai Unióban is alkalmazza ezt az Európai Unióban is alkalmazzák. Tehát Fontosnak tartjuk a kockázatok csökkentését, a munkavállalók számára a kereskedelem erősítésén. Az USA és Európa megállapodtak abban, hogy eh, a vegyi anyagok eh, biztonságos használata egy olyan terület, ahol egyhangon szeretnénk felszólalni. Mi hiszünk abban, hogy eh, a veszélyes anyagokat gyártók és exportőrök felelőssége nagyon fontos, és fontos felhívni a veszélyekre a figyelmet azért, hogy a haláleseteket és a betegségeket el tudjuk kerülni. A 20. században egyéni standardokat próbáltunk megkizolgozni azért, hogy csökkentsük ezeket a kockázatokat. A hagyományos intézkedéseknek pozitív hatása volt, de nem volt elég hatásuk. Világos, hogy új paradigmára van szükség azért, hogy a munkavállalókat és munkaadókat, különösen a KKV-kban egyre erőteljesebben be tudjuk ebbe a folyamatba kapcsolni. Fontos a munkahelyi kultúra megvál, megváltoztatása azért, hogy a munkadókat, munkavállalókat együttesen rábírjuk arra, hogy foglalkozzanak a biztonság és az egészségügyi kockázatok kérdésével. Megelőzési programok és a biztonsági egészségügyi menedzsment rendszerek megvalósítása és a programok megvalósítása nagyon fontos. Ezekből első kézből sikerült tapasztalatokat terjeszteni, hogy hogyan lehet életeket ezek segítségével megmenteni, és baleseteket megakadályozni, illetve a költségeket csökkenteni. Az USA és az EU közös vízióban osztoznak, a megelőzésekkel helyezni a hangsúlyt, és a közös amerikai-európai uniós konferencia szintén ennek a jegyében született. Fontosnak tartjuk azoknak az eszközöknek a kidolgozását, amelyekre szükség van a siker érdekében. A megközelítéseink hasonlóanak, ugyanúgy, mint önök folyamatosan áttekintjük a stratégiai tervünket, a szociális partnereket is megkérdezzük, hiszen ők segítenek bennünket abban, hogy a prioritásainkat és kezdeményezéseinket megfogalmazunk. Nem, megfelel, nem eh, meglepő az, hogy az USA és az Európai Unió minden alkalommal eh, megoldást találnak, közös megoldásokat, amikor tapasztalatokat cserélnek, Fontos tehát a feltételeket javítanunk a munkavállaló gazdaságunk és társadalmaink számára. Egyre több munkaadó multinacionális dimenzióban gondolkozik. 10%-a az EU munkavállalóinak az USA-ban, USA által birtokolt cégekben dolgozik, és fordítva ugyanez igaz. Nem fáradoztunk eddig a globális védelmen. Meg szeretnénk védeni mind az EU, mind az USA alkalmazottait, munkavállalóit, és erőteljesebb szerepet kell vállalnunk a globális munkahelyi védelemben. Itt nem pusztán munkaügyi kérdésről van a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kapcsán. Nem tudjuk megkerülni a nehéz, de fontos kérdést. Mi a felelősségünk a fejlődő országokban? hiszen itt nagyon gyakran veszélyes feltételek mellett dolgoznak, és az USA vagy az Európai Unió számára állítanak elő termékeket. Felmerül a kérdés, úgy gondolom, hogy igenis közös felelősséggel tartozunk. A transatlanti héten beszélek önökhöz, és fontosnak tartom a párbeszédet a közös célok és a közös fellépések sikere érdekében. A gazdasági válság idején mind a két oldalon vannak aggályok, a szabályozások beleavatkoznak a szabadkereskedelmi mozgásban, munkahelyek szüntek meg a szabályok miatt, illetve vannak hátrányos megkülönböztetések is. Az igazság a következő, egy globális versenyképes piacon nem engedhetjük meg azt, hogy pazarló, nem hatékony iparokkal rendelkezzünk, és legyenek olyanok, akik megbetegednek, megsérülnek, vagy meghalnak olyan kockázatok miatt, amelyek elkerülhetőek. Fontos az, hogy az érzékeny védzáradékok, megvédjék a munkavállalókat, fontos, hogy a munkáik hatékonyabbak, versenyképesebbek, profitorientáltabbak legyenek, illetve jövedelmezőbbek. A szabályozások nem ölik meg a, a munkahelyeket, hanem megakadályozzák a munkahelyeket abban, munkaköröket, hogy megöljék a munkásokat. Sokkal szorosabb az együttműködés, és éppen ezért a siker is nagyobb. Bízom abban, hogy meg tudjuk védeni a munkavállalókat, javítani tudjuk az egészségüket. Optimizmusra okunk van, bátorságra van szükség, egyértelmű fellépésre, és azt gondolom, hogy ezekkel a kvalitásokkal mind az EU, mind az USA rendelkeznek. El szeretném ismerni a jelentős munkáját az Európai Unió képviselőjének, az Európai Parlament Szakbizottságának, illetve lyukat takkal a igazgató úr munkáját is. Ő hamarosan elhagyja ezt a posztot, azért, hogy a nemzetközi panelt vezesse. Azt gondolom, hogy sok sikert kell, hogy kívánjunk neki, annak érdekében, hogy csökkentsük a balesetek, illetve megbetegedések számát a munkahelyen. És legjobb kívánságaimat szeretném továbbítani Krista Szedlacsáknak, a következő EU-osa igazgatónak. Várom a közös együttműködést, várom a transatlanti együttműködést is, hiszen az USA és az Európai Unió vezető szerepet töltenek be a közös globális problémák és a közös megoldások érdekében. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Um, Nagyon szépen köszönöm az első kérdés. Robieszka asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok a kiváló előadáshoz. Valóban megérdemelte a tapsot. Gratulálok. Előadásában sokat szólt a jogokról, a munkavállalói jogokról. Szólt ezen kívül a feladatokról is, de ezek gyakran inkább csak a munkaadóra nehezednek. Kérdésem, hogy uram, ön úgy véli, hogy egy munkavállaló eléggé felelős, tehát tudatában van a munkavégzése során, hogy milyen felelőssége van? Hogyan, hogy ne vállaljon fölösleges kockázatokat? Ne kerüljön veszélybe. Itt most arról van szó, hogy mennyire tájékozottak a munkavállalók. Gyakran nem így van. Gyakran úgy látjuk, hogy csak jogok vannak, de feladatok nincsenek. Elérkeztem a második kérdésemhez. Néhány évvel ezelőtt Nagy-Britanniában kiadtak információkat az amnéziáról, jelezve, hogy fiatalok, akár 40-50 évesek amnéziát kaptak. Kérdezem, hogy az Egyesült Államokban Végeztek-e tanulmányokat ezzel kapcsolatban? Milyen mértékben járul hozzá a stressz a morbiditáshoz, az amnéziához? Thank you, uh, Mr. Köszönöm szépen. Szörkusz, utána Deli asszony. Szörkusz kollega először. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Csak nagyon röviden szeretnék először is köszönetet mondani amit David Michael úr az imént elmondott. Hosszú ideje halljuk az Atlanti óceán másik feléről érkező izgatott hangokat, hogy milyen fontos az együttműködés, és egy igazságosabb, jobb világban az együttműködés és hát ez engem tényleg örömmel tölt el ez a felhívás. Azt hiszem, megvannak a képességeink, és megvan a megfelelő felelősségérzetünk is az Egyesült Államokban és nálunk az Európai Unióban. Sok ismeretünk van, gazdasági ismeretünk, az egyetemeken máshol. Tehát közösen nagyon sokat tehetünk, hogy a világ jobb legyen a jövőben mindenki számára. Még egyszer köszönet ezért. Ez egy kis friss levegő volt az Atlanti óceán túlsó feléről, úgyhogy köszönjük szépen. És ez nem a vége, hanem az út kezdete, ez még nagyobb örömmel tölt el lesz a, a hetedik éves konferenciánk jövőre, és remélem, hogy ezeket az érdekes gondolatokat közösen tudjuk megvalósítani. A hagyományos eszközök már nem elegendők, a globalizált világ megelőző eljárást követel, agresszívabb hozzáállást a vállalatokra kell összpontosítani. És Michael úr, végül pedig sok sikert kívánok önnek, és remélem nem utos, utoljára látjuk egymást. És legközelebb remélem, hogy az időjárás is kedvezőbb lesz itt Brüsszelben, ha eljön hozzánk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Deli asszony, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a felszólalást, amely valóban arra emlékeztet minket, hogy vannak alapvető jogok, mint például az egészséghez való jog, és minden munkavállalónak garantálni kell a munkafeltételeket hiszen ez befolyásolja az egészségi állapotukat, biztonságukat és méltóságukat különösen. Ha jól érzik magukat a munkahelyen, ez azt jelenti, hogy megértik a szenvedést, a stresszt, a morális zaklatást. Tehát, kedves kollégák, tegyük fel a kérdést őszintén a munkaügyi szervezet, illetve a cégek szervezetével kapcsolatban is. Csak annyit mondanék, hogy szóba került a pénzügyi válság, a gazdasági válság, és mindez meg felbolygatta a munkaerőpiacot, megjelentek újabb ideiglenes munkaformák, ami egy régi démonit. Nagyon sok rövid távú szerződést kötnek, és nem fektetnek be a prevenció kultúrájába, amely prioritást kellene, hogy élvezzen, hiszen óriásiak a károk, ha arra gondolunk, hogy Európában a munkai balesetek, betegségek ára 5,9 százaléka az európai GDP-nek. Egy új kultúrát kell ma létrehozni a cégekben, hogy valóban tiszteletbe tartsák a prevenciót és a munkavállalók jólétét. Hadd emlékeztessek arra is, hogy elhangzott, hogy ö, meg kell húzni a vészharangot, hiszen a munkahelyeken munkahelyek a rákot okoznak. Ezzel kapcsolódnak egy szakmai tevékenység végzéséhez. Ezzel kapcsolatban is meg kell kongatni a vészharangot, hiszen a vegyi anyagok holnap a piacokon lesznek, és az elővigyázatosság elvét kell figyelembe venni. Megfelelő eszközökkel kell elérni, hogy mindezen anyagok nagyon gondos vizsgálatnak, engedélyezésnek legyenek alávetve. Nagy örömmel olvastam, amit ön adott ki, hiszen maga előadóként az egyik legfontosabb partnerünk volt Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött. Üdvözöljük a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen. Én is hadd kérdezzek néhányat magam. vázizomzati irányelvvel kapcsolatban bizonyára követte ez ezzel kapcsolatos vitákat hogyan foglalkoznak ezzel az Egyesült Államokban. Úgy hallom, hogy van ott egy önkéntes magatartási kódex, de szeretném tudni, hogy milyen irányba indult el az Egyesült Államok ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És hát számos más irányelv, mint az EMF, amelyek megemlíthetők, és ezek majd módosításra is kerülnek. Azt szeretném tudni, hogy az Egyesült Államokban mi történik ezzel a két kérdéssel kapcsolatban, és szólt arról, hogy milyen fontos az együttműködés, és hogy milyen fontosak a hosszú távú globális kezdeményezések. És hát jó lenne rájönni, hogy meddig jutottak ezekben a kérdésekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok ezért a meleg fogadtatásért. Majd válaszolok a kérdésekre sorjában. Az első a munkaadók kötelességei és jogai hát csak a saját szempontunkból szólható. A törvény világos az Egyesült Államokban a munkaadó kötelessége biztonságos munkahelyet nyújtani, és hát a munkaadóknak van meg a lehetőségük, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a megfelelő óvatosság biztosított. Tehát ez a része a munkaadóknak hogy biztonságos munkahelyen szolgáljanak. Mi attól tartunk, ha megnézzük, hogy mit tesznek a munkavállalók, és nem is csak annyira feltételekre gondolok, mint munkavállaló könnyen hibázhat az ember. És hát, ha ilyenre kerül sor, akkor előfordulhat sérülés. Hát el lehet, nehéz elkerülni azt, hogy hibázon az ember, de olyan feltételeket kell terekíteni, ahol ha hibát követel az illető, akkor legyen a megfelelő óvintézkedés. Úgyhogy számukra nagyon fontos, hogy a munkaadók biztosítsák a megfelelő feltételeket. És hát nekünk kell megfegyelmezni őket, ha ezt nem teszik meg. És érdekes kérdés volt a következő is de ez is olyan, ez az oktatás, a képzés kérdését veti fel. Ez egy folyamatos, dinamikus folyamat tulajdonképpen, hogy meg kell nézni, hogy az egyes veszélyek hogyan alakulhatnak, és hogyan lehet biztonságos munkát, biztonságosan dolgozni. Köszönöm Szárkász úrnak is a megjegyzéseit. Örülök, hogy ennyire örömmel vette ezt, és hát a munkaügyi miniszterünk is nyilván örömmel veszi majd a e, találkozást és a cserét önökkel. Deli asszony, köszönöm a megjegyzéseit. A méltóság és a munkaszervezés kérdését vette fel, és hát a, a munkabiztonsággal ez mindig is összefüggött. nem lehet itt csak föntről közelíteni az ügyhöz a, a dolgozókat, a munkavállalókat is be kell vonni, akkor, ha például valami baleset, vagy valamilyen sérülés történik. Úgyhogy nekünk bátorítani kell mindenkit, mindkét felet, hogy a veszélyeket derítsék fel. Úgyhogy a legfontosabb a biztonságos munkahely, a megelőzés, az együttműködés a munkadók és a munkavállalók között. Ha ez megvan, akkor ez biztosítja azt is, hogy az emberek egymás iránt tisztelettel vannak, és így dolgoznak, és ez nagy hatással van a munkahelyre és a munkára. A munkahelyi rákot is említették. Hát, talán Takali, Takala úrtól erről többet is tudnak. Nagyon sok nagyon sok ismerettel szolgált a RICS program számunkra, és hát nekünk is képezni, tanítani kell mindkét felet, és mi égünk a vágytól, hogy ebben a kérdésben szorosabban együtt működjünk önökkel, hogy eljussunk egészen a munkavállalóig. Ami pedig a kitettséget illeti a reach meg a az Egyesült Államok beli törvény kapcsán, és ugye ott van a környezeti kitettség, de a, munkahelyi, a munkahelyen a legszörnyűbb ez a jelenség. És ez egy nagyon nehéz kérdés, és ennek a magyarázata az, és <laughs> azt hiszem, hogy ha, meg, ha több a baleset, akkor a kanári madarak, ahogyan az a példában szerepel, amikor be vannak zárva egy kalitkába, náluk is a kitettség a fő kérdés. Na most sok esetben a kitettség azoknál a legnagyobb, akik ott élnek a környéken. Emberekkel, munkásokkal, ilyen kapcsolatban még nem voltak ilyen tanulmányok, például Kínában. Úgyhogy mm, az állatokon végzett kísérletek alapján kell extrapolálni. És én a magam részéről nagyon örülök ennek a vitának az Európai Vegyi Anyag Ügynökséggel való kapcsolatoknak és a RICS programnak a munkavállalók védelmének. És végül pedig, elnök asszony, egy nagyon fontos kérdést vetett fel. Az OSA az ugye eddig csak az önkéntesség elvét tartotta szem előtt, ugye? Mi nagyon sok munkaadóval dolgozunk együtt, gyűjtjük az információt, de a mi standardjaink nagyon nehezek, és ami pedig ezt a betegséget illeti, amit ön említett, a vázizomzati megbetegedése kérdését. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos terület, ami pedig az elektromágneses mezőket illeti, hát eh, majd erről is tudok információval szolgálni később. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy a bizottság nevében elmondhatom, hogy ez egy nagyon értékes tapasztalatcsere volt. Még egyszer köszönet, hogy eljött hozzánk és megtartotta ezt az előadást. Ha maradni kíván a következő kérdések tárgyalásánál is, akkor örömmel vesszük, de ha nem, akkor megértjük, hogy el kell mennie, és most következzen a Karima Deli kolléganő jelentése. Ez szintén egy tapasztalatcsere az Európai Bizottsággal, az OSA ügynökséggel, és itt a kérdés a munka, az élet és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítványa való munka. 6-8 percet adok mindannyiuknak. Antonio Cavarotta, aki a csoport vezetője a bizottság részéről a DG, a foglalkoztatási főigazgatóságon. Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. És igen. Ez egy dia, diás prezentáció lesz, remélem, hogy teljesen világos az önök számára. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak a bizottságtól, hogy részt vegyek ezen az ülésen, és nagy örömmel mutatom be mind azt, hogy hogyan készülünk erre a középtávú felülvizsgálatra. Én a magam részéről arról szeretnék szólni, hogy a jelenlegi stratégia megvalósítása hol tart. Kiemelnék néhány szempontot a jövőbeni fejlesztés számára meghatároznék néhány prioritást, amelyeket mi meghatározónak tartunk ezen a területen a társadalmi, társadalompolitika, szociális politika terén ugye, hogy hallhattuk, mindannyian látjuk, hogy milyen hatása van a munkahelyi baleseteknek, megbetegedéseknek, milyen költségeket okoz ez szerte a világon. Az Egyesült Államokban is ugyanazok a aggodalmak merülnek fel, mint nálunk. A megfelelő reakció kialakítása mindenre ez igényli a kollektív tudást, a jó gyakorlatok megismerését, és mi a bizottság meg vagyunk győződve arról, hogy egybe kell gyűjteni az összes szereplőt, a szociális partnereket, tagállami uniós szakembereket, és minden érdekeltet minden szinten. És mi Örömmel mondjuk, hogy már nagyon sok minden történt az elmúlt két évtizedben az Európai Unióban, javultak a munkafeltételek, csökkent a munkahelyek kapcsolatos balesetek, megbetegedések száma, és biztos, hogy ez az egyik legfeljettebb terület az európai szociális politikában, és az egyik fontos pillére annak, amit mi európai szociális modellnek hívünk, a következő képet nézzük meg. Az világos, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kihívásokat, amelyekkel szembesülünk ezekben a nehéz válságos időkben, az emberek, a vállalatok az Unióban szerte a világon. Önök tudják, hogy a fenntartható fejlődés és a válságból való kilábalás után egy fenntartható helyzet kialakulása lenne a meghatározó. És az Európai Unió 2000 kidolgozta a 2020-as stratégiát, az Európa 2020-ban, és hát ez egy strat, strukturális reformot is magában foglal, és a cél az, hogy a gazdaságot úgy fejleszük alakítsuk, hogy tíz év múlva az innovációnak köszönhetően kisebb legyen az energiafogyasztás, a környezeti kár, képzettebb legyen a munkaerő, és nagyobb legyen a szociális kohézió. És éppen ezért meghatározó szerepet kapnak ebben a, ezek a politika területek. És hát csökkenteni kell a balesetek arányát, ez cél önmagában is, mert csökkenti az emberi szenvedést, és hallottuk sok hozzászólásból is, hogy ez milyen meghatározó, de hát azt is gondoljuk, hogy javítani kell ezt a politikát annak érdekében is, hogy nőjön a termelékenység, hosszabb ideig tudjanak az emberek dolgozni. Bárhogy is legyen, az világos, hogy ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, hozzá kell igazítani a politikánkat a világban előforduló változásokhoz. Ugye a legfontosabb szempontjai ennek a változásnak a demográfiai változás, és hát, hogy milyen nagy mértékben nő az aktív idős populáció száma. Aztán a munka minták átalakulása, hogy hogyan dolgozunk nagyon nagy a versenynyomás a globalizált világban. Ez érinti a szervezeti struktúrákat. Sokkal nagyobb a mobilitása, a változása, váltása munkahelyek között és a munkaidőt is rugalmasan kell kezelni, a részmunkaidő is meghatározó. Végül pedig a technológiai innovációk is meg kell említeni, milyen következményekkel, terményekkel, és hát milyen új kockázatokkal járhat mindez. Hát ez a háttér. Mi úgy gondoljuk, és ez megfelel az Európa 2020-as stratégia szellemének is. Jobb munkaminőségre, jobb munkafeltételekre van szükség, és ez meghatározó a versenyképesség szempontjából, az európai vállalatok számára ez a túlélést jelenti, és hogy megfelelő minőséget tudjanak biztosítani, megfelelő munkafeltételeket. A második összefüggés. A munka minősége az egy alapeszköz, mert így tudjuk a fenntartható ö, munkavégzést biztosítani. Azok, akik nagyon nehéz munkát végeznek, és ráadásul az egyik gyakran változtatják a munkát jobban, mint korábban, és Hát itt nagyon fontos az, hogy fenntartható legyen a, a munkavégzés, tehát mindvégig, mindvégig egészségesen tudjanak dolgozni a munkavállalók, és mindig tanuljanak valamit. Ez tehát azt jelenti, hogy az új Európa 2020 stratégia szellemében a munka minőségének a javítása egy fontos elem a munkahelyteremtésben, az alkalmazásban és a termelékenység növelésében is. Ez a kép a mai helyzetről. Hát ez inkább a hagyományos indikátorokra épül. és ez mutatja azt is, hogy hol vannak a kihívások, hol, hova kell tenni a hangsúlyt. A balesetek és a munkahelyek kapcsolatos megbetegedések száma nagyon nagy. Ezek a számok a jelenlegi kiadványban szerepelnek, amelyet az Eurostat jelentetett meg. 2007-ben ez a referencia év, ennek a statisztikának a szempontjából több mint nagyon sokan haltak meg munkával kapcsolatos balesetben, és hogy hányan voltak betegszabadságon, 8,6% a, a munkavállalóknak jelentett ilyen egészségügyi problémát, amely számolt be egészségügyi problémákról, amelyek a munkahelyekkel kapcsolatos aztán a következő, nézzük a következő képet. És ez a magyarázata annak, hogy 2007-ben a bizottság miért fogadott el egy stratégiát a munkahelyi egészség és biztonság témakörében, növelni kell minden érintett részvételét. És elő kell segíteni azt, hogy az OSH integrálódjon minden egyéb területen. Ez év áprilisában a bizottság egy középtávú felmérést adott ki a stratégiáról. Ez egy hosszú konzultációs folyamat eredménye. 2010-ben végeztük ezt el, és hát a legfőbb következtetések itt olvashatók, nagyon világosak egyébként. Úgy gondoljuk, hogy minden fontos változás ellenére, amely Európában megtörtént, a gazdasági, pénzügyi válságra is gondolhatunk, azért ez, ezek az eszközök még mindig megfelelnek a, a célnak, ugyanis a stratégia fő célja az volható, hogy csökkentsük fenntartható módon a balesetek számát, és ezt el is értük, ugyanis egy 25%-os csökkenést lehet megfigyelni a balesetek eh, arányában. És hogy mennyire hatékony ez a stratégia, ez majd akkor derül ki igazán, hogyha a 2007-es referencia eh, évhez tudjuk viszonyítani az összes adatot, de a tendenciák már most világosak az első három év eh, során, és ez egyértelműen megerősíti, hogy a tendencia csökkenő. Úgyhogy egy tíz éves tendencia, és valószínűleg hasonló lesz. Azt gondoljuk, hogy bár van előrelépés, bőven van még mit tenni a jelenlegi stratégia keretében. Itt felsoroltam néhány prioritást. Mindenek előtt előre kell lépni, hogy egyszerűsíteni kell a jogszabályokat, és modernizálni kell őket, mindenek előtt a 2000 a mágneses mezőkkel kapcsolatos, annak való kitettséggel kapcsolatos irányelvet. Nemrégiben fogadott el a bizottság ezzel kapcsolatban egy anyagot, és ezt továbbította a jogszabályalkotó testületeknek, intézményeknek. Egy másik fontos kezdeményezés, amelyet már korábban is említettünk, ez az új ergonómiai irányelv. Konszolidálni kell, és tovább kell fejleszteni a nemzeti stratégia kialakítását, elfogadását. És egy másik prioritás számunkra az, hogy meg kell, ki kell próbálni és ki kell fejleszteni egy közös monitoring rendszert, monitoring eszközöket ezen a területen, és hát utoljára meg nem utolsó sorban el kell végezni a jelenlegi stratégia végső értékelését, és meg kell határozni a 2012 utáni időszakra vonatkozó stratégiát. Ez a munka folyik. A folyamat meghatározza a prioritásokat a follow-up során, és ez meg kell, hogy feleljen a 2020-as az Európa 2020 stratégiának, ugye majd a 2013 és 2020 közötti időszakra az új, új stratégia egy keretet jelent majd, és mi szeretnénk biztosítani, hogy ez a stratégia, ez minden érintettet, minden szereplőt bevonjon a munkába. Ennyit szerettem volna elmondani, és örömmel válaszolok esetleges kérdéseikre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem, hogy nem szaladt ki az időből. Rendkívül érdekes volt. Egy kicsit valóban túllépte a határidőt, de nem baj. Örülnék, ha Takala úr 8-10 percben foglalná össze a mondandóját. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselők, vendégek és barátok. Szeretnék a követ- az előző vitához kapcsolódni. David Michaels-től hallottuk, hogy a, nem a szabályozások szüntetik meg a munkahelyeket, hanem a munkahelyek iktatják ki a munkavállalókat gyakran. A nemzetközi jogszabályok az ILO-nál is léteznek, és azt hiszem ez a mondás ez kifejezetten jól jelzi a helyzetet. Kérem a következő diát. Minden évben Európában 167 ezer ember hal meg munkahelyhez köthető okok miatt. A teljes kép eh, itt az illótól származik, kicsit magasabb eh, az adat, bár a balesetek száma csökken, de a munkával kapcsolatos betegségek száma viszont nő, ezért növekvő a tendencia. A túlnyomó többsége ezeknek a bajoknak megakadályozható volna. Az azbestos önmagában csak 31 ezer munkavállalót öl meg, és családtagjaikat Európában tüdőrák és mezotelliómának köszönhetően. Ezen felül támogatom, hogy globálisan szüntessük be az azbestos használatát. Ezen kívül figyelembe kell venni a munkaidőn kívül ö, előforduló balesetek által okozott emberi szenvedést. Évente ez 7 millió embert sújt. Még rosszabb az adat, 20 millió munkavállaló a 27 Európai Uniójában jelezte, hogy munkával kapcsolatos egészségügyi problémája volt 2007-ben, ez Eurostat adat. Antonio kollégám utalt erre. Nagyon sok munkavállaló esetében a normális tevékenységüket korlátozzák, és sok időt töltenek munka kívül. Az emberi költségen kívül nézzük meg a gazdasági árát ennek, amelyet becslések 5,9%-ára tesznek a GDP-nek. Nincs meg a pontos adat, de ezen még dolgozunk az ügynökségben. A kolléganőm pedig majd jövőre kidolgozza a pontos adatot. A továbbiakban, és ez nagyon fontos, sok munkavállaló nem tudja elérni a hivatalos nyugdíjkorhatárt munkával kapcsolatos egészségügyi problémák miatt, és így korán kényszerülnek elhagyni a munkaerőpiacot. Betegség, vagy munkaképtelenség miatt. Nagyon nagy összegeket okoz ez, veszteségeket okoz ez. A munkaminőség egyéb aspektusai, mint az intenzitás vagy a képzéshez való hozzáférés nem javult Európa szerte, és a munkával kapcsolatos egészségügyi problémák száma viszont nő. Mik a legfontosabb változások, amelyekről tudnunk kell? Először is, ha megvizsgáljuk a zéró populáció növekedéssel a munkaerőt, látjuk, hogy mennyire jelentős a részvételi ráta növekedése. A munkanélküliségi ráta a nők esetében 50-60 ra nőtt az elmúlt évtizedben, és 65 ra teszik az előrejelzések 2025-ig. A nők foglalkoztatása bizonyos típusú munkahelyeken azt jelenti, hogy férfiakkal összevetve ők szenvednek inkább vázizomzati betegségektől és fertőzésektől. A nők jobban kivannak téve pszichoszociális kockázatoknak, hiszen ügyfelekkel, betegekkel, diákokkal dolgoznak. És a veszélyes anyagoknak és biológiai tényezőknek is kivannak téve, például ha az egészségügyben, takarításban, illetve fodrászatban dolgoznak. A migráns munkavállalók Európán kívülről érkeznek, és továbbra is fontos szerepet játszanak, leginkább fiatalok ők, 28 az átlag életkoruk. Így mérséklik az idősödő társadalom hatását. Azonban túlzott mértékű a foglalkoztatásuk a magasabb kockázatú szektorokban, és kevesebb egészségügyi biztonsági képzésben vesznek részt. Problémát jelent számukra a nyelvhasználat is. Mint általában a népességben, idősödik a munkaerő is. A 60-69-es éves korcsoport száma egyre, van lévők száma egyre nő. Ezek potenciális munkavállalók, ha figyelembe vesszük, hogy a munkaképes ide, ö, életkorú csoport ö, nagysága csökken 2014-re. a tovább foglalkoztatott valaki, az a gazdaság számára előnyös, de tudnunk kell arról, hogy vannak ö, lappangó betegségek, amelyek egyre komolyabb problémát jelentenek, így figyelemre ke, be, figyelmet kell szentelni a vázizomzati betegségekre, mint például a hátfájás. A fenntarthatóság a munkával töltött élet során nagyon fontos. Kevesebb, ö, alacsony képzettségű fizikai munkavállaló tudja akár 60 évesen elvégezni a fiatalabbak munkáját. Másodszorban a munkaerőpiacon továbbra is egyre többen dolgoznak részmunkaidőben, különösen a nők. Önfoglalkoztatók, kis cégeknél dolgoznak, vagy szám, több, több munkahelyen egyszerre. Ez felveti azt a kérdést, hogy hogyan lehet biztosítani, hogy őket megfelelően képzik, és preventív intézkedések vonatkoznak rájuk. Hogyan követik nyomon az egészségi helyzetüket, és hogyan gyűjthetünk adatot az egészségügyi és biztonsági helyzetükről tovább nőtte a szolgáltatási szektor. Már legalább a munkahelyek háromnegyedét adja Európában. Ezért nagyon oda kell figyelnünk a jól ismert baleseti kockázatokra, expozíciókra. A hagyományos ágazatokban is, mint a mezőgazdaság, halászat és ipar. Oda kell figyelni az a szolgáltatási ágazatban jelentkező kockázatokra is. Ha megnézzük a munkával kapcsolatos távolmaradásokat, a leggyakrabban vázizomzati betegségek okolhatók, hát problémák. A kiesett napok száma pszichoszociális kockázatoknak is köszönhető, mint a stressz, a kiégés, depresszió, hiszen ez igen hosszú betegszabadságokat okoz. Minden életkorban még akár 30-35 évesen is tartoznak ebbe a kategóriába, és van, aki soha nem tud visszatérni a munkába. Ez különösen a szolgáltatás központú munkaerőre jellemző. Vált, megváltozott a munkahely is, technológiai változások vannak, új munkamódszerek, új expozíciók jelentkeznek. Az emberek egyre távolabb dolgoznak a hagyományos hivataloktól vagy termelő gyáraktól. Gyakran otthonról vagy mozgás közben dolgoznak. Az EKT technológiák megadják ezt a szabadságot. Gyakran 7-10 évvel a, a nyugdíjkorhatár előtt hagyják abba a munkát, egészségügyi okokra hivatkozva. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az ILO a WHO és az OSA adatait, illetve a munka, munkával töltött élettel foglalkozó panel adatait. Fontos biztosítani, hogy a jogszabályok, iránymutatások, technikai segítségnyújtás, monitoring rendszer megfelelő. Fontos része ennek a feladatnak, hogy megértsük, hogy az egészség és biztonságot hogyan eh, kezelik napról napra a munkahelyeken. Az én ügynökségem rendkívül aktívan dolgozott, és az európai cégek eh, felmérését készítette el az a munkahelyi problémákkal kapcsolatban, és vezető szerepe volt az egyik legígéretesebb eszköz kidolgozásában. A 36 ezer interjú, interjú alapján a felmérésünk kiemelte azt az aggályt, hogy az európai vezetők között a munkával kapcsolatos stressz mennyire jelentős. Az, az adatok összevethetők a vázizomzati betegségekkel és balesetekkel. Kulcsfontosságú, hogy a stressz megakadályozható. Rendelkezünk az, a válaszokkal erre a problémára. A felmérés adott részei a javaslom, hogy kerüljenek be az EU új stratégiájába, illetve nemzeti stratégiánkba. Megismételhetjük rendszeresen ezt a gyakorlatét, és továbbfejleszthetjük a cél kitűzéseket és mutatókat. Nemzeti szinten is segíthetjük így a kisebb cégeket, hogy saját kockázatfelmérést végezzenek. Ez egy gyakorlati, egyszerű segítségnyújtás, amely csökkentheti a bürokráciát is. Végül pedig az időközi felülvizsgálata a stratégiának lehetővé teszi számunkra, hogy részt vegyünk a helyzet felmérésében, és a gyakorlat során azt kérem önöktől, hogy használják az adatainkat. Használják az adatokat amelyek a kockázat figyelő, megfigyelő központból származnak. Hiszen így 5, 10, 20, 30 éves adatokat használhatnak fel. Az előrejelzési adatokat is vegyék figyelembe, amikor a szakpolitikákat kidolgozzák. Ne felejtsék el, nem csak a problémákat azonosítjuk, megoldásokat is javaslunk a bevált gyakorlatokat felhasználó barát módon nyújtjuk át, és így az európai munkahelyek produktívabbakká válhatnak. Emlékezzenek, az egészséges munkahelyek jók önöknek is, és jó a cégeknek is. Ez az utolsó megjelenésem a e szakbizottságban, hiszen szeptembertől nyugdíjba vonulok. Szeretném megköszönni a kedvességüket, támogatásokat az elmúlt évek során. Nagy örömömre szolgált, hogy David Michaels is itt lehet ma. Biztos vagyok benne, hogy folytatódik az együttműködésem. Biztos vagyok abban is, hogy a nemzetközi együttműködés továbbra is nagy lendülettel halad előre. Nagyobb a cipőm száma, mint az utódomé, de biztos vagyok benne, hogy az ügynökség nagyon jó kezekbe kerül majd. A cipő méretet hagyjuk. Nagyon sok minden jót kívánok a barátaimnak, köszönöm elnök asszony, köszönöm a képviselőknek a folyamatos támogatást. Thank you very much for that, and I, I'm sure... Köszönöm szépen. az elmúlt évek munkájáért még egyszer köszönetet szeretnék mondani, a szakbizottság nevében is. Beller úrnak szeretném átadni a szót. Az Európai Munkahelyi Feltételekkel Foglalkozó Intézet vezetője. Kedves hölgyeim és uraim, képviselők! Először is köszönöm, hogy meghívták a munkafeltételek javításával foglalkozó központ részéről, hogy a közösségi stratégiáról szóljak, illetve a jelentésről. Szeretném bemutatni magát a jelentést, amit az Eurofund készített. Ez egy tripartit szervezet, melynek programját a szociális partnerek, a közhatóságok és az Európai Unió határozza meg. Az Eurofound hozzájárul a közösségi stratégia kidolgozásához. Első pont felmérésünk a munkakörülményeket érinti. A munkakörülmények felmérését egészen 90 óta végezzük reprezentatív minta alapján minden EU-s tagállamban, és még azon kívül is 34 országban. Számos kérdést felvettünk azzal kapcsolatban, hogy milyen az atmoszféra, a környezet, a munkakörülmények általánosságban. Felmérésünk lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyeljük, a időben a módosulásokat, változásokat. És láthatjuk, hogy van-e előrelépés, vagy hátralépés. Így azonosítani tudjuk a kockázati tényezőket, és ez lehetővé teszi a különféle szereplőknek, hogy közbelépjenek. A szociális partnerek ugyanúgy, mint a politikusok. Kérem, hadd azonosítsak most három-négy pontot a felmérésünkből. Első pont. A munka intenzitása. Amikor munkaintenzitásról beszélünk, arról van szó, hogy milyen ütemben kell dolgozni, milyen a munka ritmusa, amelyet a munkavállalók végeznek. A munka ritmusa az elmúlt húsz évben meggyorsult. Azonban úgy tűnik, hogy stabilizálódik egy magas szinten most már. A munkaritmusa egy olyan mutató, amely előadásomból is kiderül, kockázatot jelenthet. Fizikai igények a munkahelyen, mint például a nehéz terhek hordása, vagy nehéz helyzetekben helyen való munkavégzés, a kézhasználat, az a karhasználat repetitív jelleggel, a fizikai elvárások a munkahelyen egyre keményebbek. És még akkor is, hogyha a munka világa, illetve hát a gazdaságok megváltoztak, tehát kevesebb idő van az ipar és a mezőgazdaság inkább a szolgáltatások felé mozdult el. Harmadik elem. Autonómi, autonómia a munkahelyen. Ez azt jelenti, hogy befolyásolni tudják-e a munkavállalók a munkamódszert vagy annak gyorsasságát. A munkahelyi önállóság tulajdonképpen egy eszköze annak, hogy ki lehess, hogy fejleszthessék a munkavállalók jólétét. Így megkaphatják a megfelelő eszközöket, hogy irányítsák a saját munkavégzésüket. A munkavállalók önállósága stabilnak mondható, tehát nem volt növekedés tapasztalható. Azonban, mint mondtam, általánosságban vannak kockázati csoportok. Ez azt jelenti, hogy a kétkezi munkások kevesebb önállóságot élveznek. Ha a munkahelyi önállóság a prevenció szempontjából is fontos. és amennyiben úgy látjuk, hogy az intenzitás és a fizikai igénybevétel a munkahelyen megnövekedett, akkor növekedik ugye az elvárás, és a munka ellenőrzése viszont stabil marad. A munkavállalók viszont kevesebb autonómiát élveznek. A stressz tehát egyre fokozódik, és kisebb az ellenőrzés is. A munka intenzitása, a fizikai igénybevétel a munkahelyen szintén forrása a vázizomzati betegségeknek. Engedjék meg, elnök asszony, hogy még megemlítsek valamit, hogy milyen típusú szerződéseket kötnek a munkahelyeken. A a határozatlan idejű szerződések továbbra is túlnyomó többségben vannak. Azonban azt vettük észre felmérésünk során, hogy az ideiglenes munkavégzés, a kölcsönzött munkaerő mértéke nő. Három szöget figyeltünk meg. A munkavállaló, a cég és az ügynökség, a, a munkaerőkölcsönző ügynökség van a harmadik ponton. A hátrány, ez hátrányos a kölcsözött munkaerőnek összevetve a határozatlan időre felvett munkavállalóval. Ami a képzést illeti, illetve az automatikus előrelépést. Hátrányos ez. A határozatlan, a időre fölvett munkavállalókkal szemben ők nagyobb kockázatnak vannak kitéve, bizonytalanabb a helyzetük. Felmérésünk bizonyítja azt is, hogy vannak jó elemek, melyek az elmúlt években jelentkeztek. A jogszabály megtiltotta a munkahelyi dohányzást és így a munkavállalók kevésbé vannak kitéve a füstnek a munkahelyükön. Ez hosszú távon rendkívül pozitív fejlemény. A jogszabályok tehát hozzájárulhatnak ahhoz, hogy javuljon a helyzet. A közösségi stratégia számos kockázati csoportot azonosított. Hadd mondjak egyet, például a migránsok. Az EU célja, hogy támogassa a mobilitást az EU-n belül, hogy támogassák a migrációt az országok között. És ez garantálja a szabadságjog, a letelepedési jog, a mozgási szabadság joga, illetve E, ezt tartalmazza az Európai Unió működéséről szóló szerződés. Elvileg a migráns munkavállalók, tehát úgy migránsok, hogy nem állampolgárok vagy polgárok, vonatkozik rájuk ugyanaz a jogszabály, ugyanazok a megállapodások. Azonban a gyakorlatban más a helyzet más, hogy kezelik a helyi állampolgárokat. Persze nem általánosíthatunk. Például a Finország beli felmérések a munkahelyekkel kapcsolatban azt derítették ki, hogy gyakran a határozott munkahelyi szerződéseket a migráns munkavállalók kapják. Ha elemezzük az a munkahelyi balesetekről szóló adatokat, és megnézzük a kockázati ágazatokat, mint az építési, építkezések, a nem ö, helyi munkavállalók esetében nagyobb a halálos balesetek száma, és minden esetre ez meghaladja a nemzeti átlagot. A Labor Force Survey szerint kiderül, hogy a helyi lakosok tovább maradnak azonos munkáltatónál, mint a migránsok. Fel kell tenni a kérdést, hogy megfelelő a bánásmód. Nyitottság jellemző. Láttuk azt, hogy az elmúlt években állampolgárokká váltak, és hát egy új kategória is megjelent, a kockázat a küzdő munkavállaló, tehát olyan állampolgárok, akik külföldről jöttek, és gyakran esnek áldozatul diszkriminációnak, ami látens. Tekintve, hogy mások a jellemzőik az adott ország lakosságához képest. A KKV-kkal kapcsolatban a felmérésünk kimutatta, hogy a munkavállalók a KKV-kban kevésbé tájékozottak a kockázatokról. Kevesebb lehetőségük is van, pénzügyi lehetőség, illetve kevesebb ismeretük van, hogy a, a helyzetükről. Ugyanakkor vannak pozitív példák is. A, vannak olyan példák, miszerint a KKV-k együtt hoztak létre értékeli, kockázatértékeléseket. Általánosságban mondhatjuk azt, hogy minél nagyobb egy cég, annál tájékozottabbak a munkavállalói. A társadalmi párbeszédről és munkafeltételekről szóló felmérésünk megmutatta, hogy a munkavállalók akiknek lehetőségük volt arra, hogy szociális párbeszédet folytassanak a cégnél, jobb szálláshelyen laknak, mint akiknek nem volt erre lehetőségük. Azt hiszem, hogy ez mindenképp érdekes pont a különböző szereplők számára, mint maguk is itt. Más szerződések más lehetőségeket biztosítanak. A munkahelyeken négy-öt különféle formája van a munkavégzésnek, és a következmények is eltérőek az érintettek számára. És természetesen más az atmoszféra is, a hangulat is a munkahelyeken. Ennek köszönhetően. Természetesen a vázlatát beszédemnek megkapják. Elnök asszony, utolsó pontomhoz érkeztem. Ez, ezzel kapcsolatban a tovább, következő években még dolgoznunk kell. Egy tanulmányt készítünk, tettek Kanadában, Quebecben. Egy új jelenség jelent meg, ez a magas, rejtett magas vérnyomás. A gyakran magasabb a vérnyomása munkahelyen dolgozóknak, mint otthon, vagy az orvosnál. A munkahely valamit, valamivel hozzájárul ehhez. Ez érzelmileg, vagy a stressz magasabb. Talán ez okozhatja a bizonytalanság érzését a munkavállalóknak. De természetesen ez a munka megszervezéséhez is kapcsolódik, és gyakran ahhoz, hogy át kellene szervezni a munkát. És erről nem folytatnak tárgyalást a munkavállalóval. Elnök asszony, hadd mondjam el, hogy a Dublini alapítvány, a Eurofund az önök rendelkezésére áll, hogy hozzájáruljunk a Bilbaói ügynökséggel, ahhoz, hogy a stratégiában, amelynek célja a munka helyi balesetek, betegségek csökkentése, előreléphessünk. Szeretnénk hozzájárulni ehhez a munkához. A kutatásainkat felajánljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. And now, uh, before I bring in other members... Meg szeretném kérdezni, hogy ki, ki szeretne még szót kérni. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm szépen az utolsó előadást az Eurofond képviseletében. Mivel nagyon nehéz a feladatunk, nagyon nehéz összegezni eh, összesen 9000 karakterben összegezni a tényeket, és ezt a jelentős problematikát ilyen röviden összefoglalni. Nagyon egyszerű kijelentésből indulok. A 2007-es 2013-as stratégiában kritikus megközelítést kell alkalmazni, és ambiciózusnak kell lennünk. Az első kritika, hogyha ma a balesetek számának csökkenését érzékek, akkor ez minden bizonyal a munka a foglalkoztatás szintjének csökkentése miatt van így. Éppen ezért, ha valaki elveszíti a munkáját, akkor máshol kell keresnie. Az egészség területe egy horizontális téma, éppen ezért figyelmet kell eh, szentelni a baleseteknek is, minden bizonyal, de az utolsó előadásban hallottunk a eh, pszichoszociológiai kockázatokról, minden olyan kockázatról, ami a stresszhez köthető, ahhoz a stresszhez, ami a bizonytalanság miatt merül fel, illetve a munka rossz szervezéséből adódik, és ezen a területen is még dolgoznunk kell a kémiai és biológiai kockázatokra is ki kell térni. A jelentés a munka szervezését is magában kell, hogy foglalja. Nem szabad megfelelkezni arról, hogy a balesetek megelőzése, illetve a szakmai betegségek megelőzése minden fél számára csak előnyökkel jár. Hát miért mondom ezt? Hiszen, hogyha megelőzésbe fektetünk bele, akkor ez a termelékenységet is növeli, a vállalkozások költségeit csökkenti, illetve a társadalom számára a szociális és egészségbiztosítási rendszerekben is kevesebb költséget jelent. Tehát fontos a tagországokat az adatok gyűjtésére bírni, hiszen ez az új stratégia egyik legfontosabb kijelentése. Tehát a kockázat bonyolult és több tényezős, a tagországi helyzeteket is meg kell vizsgálni, a kockázatokat ismerik, viszont a válaszok nem eléggé e, ambiciózusak. És az európai e, ügynökségeknek is jelentős szerepük van. Hát mit találnak önök az én jelentésemben? Ebben a jelentésben, e, illetve ez a jelentés ambiciózus lesz, az önök hozzájárásának köszönhetően is, és azért is, mert olyan témákról szólok, amelyekről eddig még nem volt vita. A munka externalizációja kulcsfontosságú mindebben, tehát az al szerződések kérdése is. És nagyon gyakran a munkaközvetítők kevésbé uh, képzett munkahelyeket közvetítenek. Meg kell vizsgálnunk a munkaadók felelősségét is egy megelőzési politika rendszeres megvalósításában. És mint ahogy ön elmondta, elnök úr, én önnek jó nyugdíjidőtöltést kívánok, Tehát ön említett 168 ezer munkavállaló veszíti életét évente, mindegy, hogy az uborka baktérium miatt, vagy más témák miatt. hogyha munkahelyi baletesekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ez prioritásként jelenjen meg az európai agendán. És mint ahogy ön a bemutatásában felhívta a figyelmet, a halál munkahelyi halál esetek legfontosabb oka a légúti szívérrendszeri megbetegedések. ebben a jelentésben számos aspektusra térek ki, a statisztikát is megemlítve. A bizottságot kérem arra, hogy a statisztikai adatokat bocsássa rendelkezésre a megelőzéshez, ami a baleset megelőzést illeti, illetve a, azon munkavállalók arányát megjelölve, akik pszichológiai, biológiai vagy kémiai kockázatoknak vannak kitéve, vagy veszélyes helyzetekben eh, dolgoznak. Ezen felül visszatérek arra a tényre, hogy koherenciára van szükség. Koherenciára az európai keret és a nemzeti keret között. A harmonizált európai fellépés működik, de világosan kell a jogalkotás, európai jogalkotás megvalósítását és a koherens nemzeti jogalkotás kialakítását ennek megfelelően hangsúlyozni. Hát éppen ezért nagyon fontos, hogy a bizottság vizsgálja meg, hogy mi történik a tagországok szintjén, és ezt hogyan tudjuk értékelni, hogyan tudjuk ellenőrizni a nemzeti jogalkotásba való ültetést. Nehéz a feladatom, mint említettem, Nagyon fontos, hogy a megelőzés egy multidisziplinális megközelítésként jelenjen meg. A biztonság, az ergonomia, a toxikológia, a járvány, ugye a pszichológia és a különböző ágazatok megjelenjenek, hiszen itt egy globális problémáról van szó, amelynek több vetülete van. A rícs irányelv megvalósítása nagyon fontos. És jelenleg jelentősebb szinergiára van szükség a munkahelyi egészségvédelem, e, európai szintű megvalósítása és tagországi megvalósítása között. Nagyon fontos a megerőzés kultúrájának e, megerősítése, ez az ügynökségek feladata is, Fontos, hogy a munkavállalók megfelelő képviseletben részesüljenek, és ennek pozitív hatása van a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre. És hogyha formális ez a képviselet, akkor a munkaadók szerepe is fontos, hogy megemlítése kerüljön a munkahelyi kockázatoknál. Meg szeretném említeni a munkahelyi ellenőrzések kulcsfontosságú szerepét, meg kell védeni az üzemorvosokat a megelőzésben és az ellenőrzésben, tehát nekik is fontos szerepük van. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a vállalatok többsége fontos, hogy beruházzon a képzésbe. Ez egy olyan terület, ahol még feladataink vannak. Nem pusztán tájékoztatni kell a munkavállalókat, hanem az összes vállalatot is, az nagy igazgatókat, illetve a nagyvállalatok jövőbeni vezetőit is. Az érzékeny munkavállalók és a speciális kockázatoknak kitett munkavállalók megemlítése is fontos. A fiatalok, nők, um, idősek helyzete, és speciális kategóriákkal is foglalkoznunk kell, különösen olyan kategóriákkal, amelyek nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Különböző kéréseim vannak a bizottsághoz. az irányelv hatájának kiterjesztését, illetően a mutagén és rákkeltő anyagokat illetően, hiszen ezt a témát fontos előtérbe helyeznünk, és kérem az Európai Bizottságot arra, hogy tegyen javaslatokat intézkedésekre, annak érdekében, hogy a munkakörülményeket jobban alakítsuk ki olyan személyek esetében, illetve az ő igényeiknek, akik rákbetegségben vagy más betegségben szenvednek a nanotechnológia vívmányait is alkalmazni kell a munkahelyeken. És a bizottságot továbbá arra kérem, hogy fogalmazzam meg ajánlást a munkahelyi betegségek listájára, amelyből majd irányelv alakulhat ki. Két lista létezik, és fontos, hogy ezeket az ajánlásokat figyelembe vegyék a listán is. Hát egy rövid áttekintést adtam, gyors áttekintést. Kedves kollégák, ez a jelentés ki fog kerülni ebből a jelentésből, és sok zajt fog kelteni, hiszen az európai politikák középpontjába helyezi a munkavállalókat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bark és Rapti úr. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Köszönöm szépen, elnök asszony, azzal kezdem, hogy köszönöm Geli asszonynak az elmondottakat, és azt, hogy biztosította, hogy dolgozik ezeknek a becsvágyó céloknak a megvalósításán. Köszönöm a szakértőknek az előadásokat, sok számmal, információval, statisztikával szolgáltak, érdekes hozzászólások voltak és hát ezek nélkül a számok, statisztikák nélkül nem is tudnánk politikát csinálni. Először is a bizonytalan munkaszerződése kérdése. Itt ez nem csak a válság, hanem a válság mélyülése okozta, hogy a stressz, a nyomás, amely a munkavállalókra nehezedik, olyan hibákat eredményez, amelyek baleseteket okoznak, és ugye a 168 ezer áldozat, amiről hallottunk, hát, vagy akár a közlekedésben is, ugyanúgy itt is ki kell alakítani ezt a nulla jövőképet, és csökkenteni kell ezt a számot, nem csak a stressz áll a háttérben, de hát a munkajogot is be kell vonni. Ellenőrizni kell az illegális munkát, mert az is stresszhez és balesetekhez vezet. A második pont a demográfiai fejlődés. A várható élettartam általában nő, és ez jó és üdvözlendő. De ezáltal a munkavállalónak több időt kell eltölteni a munkaerőpiacon, és hát ez nem lesz olyan könnyű, és elbizonytalanodást okozhat, ez pedig megint, megint csak balesetveszélyes lehet, tehát az élethosszig tanulás egyre nagyobb szerepet kap, ugyanis bizonyos munkákban nem lehet 60 éven ugyanazt csinálni. Hát biztos, hogy új képzésre, továbbképzésre van szükség. Harmadik helyen említem az új munkaformákat, különösen a vegyi anyagokkal való érintkezés, a tisztító szolgáltatásoknál, vagy a sugárral való érintkezés, a pszichoszomatikus betegségek száma is nő, és hát erre bizony választ kell találni, az idő előre haladt, úgyhogy mások is kívánnak szólni, úgyhogy ennyit szerettem volna csak elmondani. Köszönöm szépen. Ratti asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy elmondhatom, hogy teljes mértékben csatlakozni tudok a jelentés készítőjéhez, csak támogatni tudom, ahogy ezt a kérdést feldolgozta. Ennek örülök, mert ezzel a saját erőfeszítéseimet csökkenthetem. Először is a stresszről szólnék. Folyamatosan hivatkoztak erre, egyet is értek vele. Június 14 és 17-e között egy görög szigeten egy konferencia lesz. A kérdés, amivel a konferencia foglalkozik, hogy a sziget lakosai miért élnek tovább, mint más uniós polgárok, és hát a válasz azért, mert ellenőrzés alatt tartják a munkájukat, és nem stresszelnek közben. Aztán a táplálkozási szokásokat is meg kell említeni azért, mert azt hiszem, hogy ez közvetlen kapcsolatban áll a biztonsággal a munkahelyen. Fontos szerepet játszik ez. több mint 0,1%-a éli meg a 90. évét. Görögországban tízszer nagyobb a szám, és ez csak megerősíti azt, ami elhangzott a stresszel és a félelemmel kapcsolatban, különösen ha ez a munkahelyen jelenik meg. És én ezt olyan kérdésnek tartom, amit komolyan meg kell vizsgálni. A stressz egy része arra vezethető vissza, hogy a munkahelyen a legkülönbözőbb feladatokkal kell a munkavállalóknak megbirkózniuk. Különböző munkaszerződéseik vannak, időszakos határozott időre szóló szerződések kirendelhetik őket más tagállamokból, és akkor különböző problémák merülhetnek fel, például a biztosítással kapcsolatban. Még néhány kérdés. Az el, megelőzés a legfontosabb lépés. A prevenció. Itt mindenek előtt a felvilágosítás a lényeg és hogy hálózatokat alakítson ki, nem csak az üzemek, a vállalatok, a KKV-k és az ifjúság, hanem az idősebbek is ö, vegyenek ebben részt. Különösen fontosak a fiatalok, mert többnyire veszélynek vannak kitéve a munkahelyen, mert túlbecsülik a képességeiket, és alábecsülik a kockázatukat. Ami az idősebb munkavállalókat illeti. Azt hiszem, hogy ők is tájékoztatásra szorulnak, erről már bőven esett szó. Tájékoztatni kell őket is az újfajta kockázatokról, amelyek az új technológiákból következnek. A képzés elengedhetetlen ezen a területen. Egy példát is mondok. Egy multinacionális vállalat, amelynek leányvállalata van egy északi görög szigeten, nem mondom most a nevét, hogy ne higgyék azt, hogy itt most a reklám helye van, vagy hogy ezt a vállalatot akarom itt pelengére állítani, textilipari vállalatról, ruházati cégről van szó, és hát nagyon fontos a szín megválasztása. Egy 15 nőből álló csoport ellenőrzi a színeket. Ez az ő feladatuk ennek a 15-ös csoportnak. És néhány év után voltak panaszok, mert a színek eltéréseket mutattak. És aztán feltették a kérdést, hogy mi lett az oka, hogy különbségek vannak a színek között. A válasz egyszerű volt, amikor ezek a nők elkezdtek dolgozni, akkor 25 évesek voltak. Az első panaszok akkor érkeztek, amikor elérték a 40 éves kor. tehát már eh, nem volt ugyanolyan jó a látó erejük. És aztán rájöttek, hogy milyen fontos az, hogy ne csak a, nem csak az, a képzés fontos, a folyamatos továbbképzés, Úgyhogy át kellett helyezni, át kellett képezni ezeket a nőket, akik a színeket ellenőrizték, hogy új, mm, jobban látó munkaerőt vehessenek fel ez az okarnak, amiért foglalkozunk el az egyedi esetekkel is. Fontos a képzés, és hát ugyanúgy a pénzügyek, az államnak kell kezdeni a megoldást. Lehetne ezt például támogatni az Európai Szociális Alapból is ezeket a törekvéseket, de a hetedik kutatási keretprogram is szóba jöhet, ugyanis új gyakorlatokról, új kutatási eredményekről, jobb gyakorlatról, a munkaszabályok jobb megvalósításáról van szó. A kkv számára nagyon fontosak az információk, a tájékoztatás. Tudom, hogy szorít az időm, mindjárt vagyom, elnök asszony. A kkv nagyon nagy finanszírozási problémákkal küzdenek, ezt tudjuk ezért támogatni kell őket. Azt hiszem, hogy a kolléganő jelentésének a keretében hangsúlyozzuk, hogy milyen fontos az egyeztetés az európai intézményekkel, akik a munkavédelemmel foglalkoznak és ma abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy meghallgathattuk az intézményeket képviselők előadásait. Szóval mechanizmusokra van szükség, hogy ellenőrizni tudjuk a szabályok betartását. Ha ez nem működik, akkor vizsgálatokat kell lefolytatni, hogy megtudjuk, miért nem alkalmazzák a szabályokat, és akkor meg kell teremteni a szükséges ösztönzőket, hogy a vállalatok valóban megvalósítsák, alkalmazzák az előírásokat és szankciókat is kilátásba helyezzenek, és természetesen jutalmazást is. Adott esetben hát ennyit így általánosságban a rendelkezésemre álló idő alatt. Még valamit, ez az utolsó megjegyzése. Szeretném kiemelni, mert különösen fontosnak tartom, hogy megvannak a megfelelő intézmények, amelyek kiváló munkát végeznek. A mai vita nagyon gazdag volt, nagyon komoly válaszokat is biztosított azok számára, akik a hatékonyságban kételkednek. Strasbourgban nem régen ismét felmerült a finanszírozás kérdése. Mármint ezeknek a testületeknek a finanszírozás, hogy megmaradjanak-e az ügynökségek, vagy adott esetben össze kellene vonni őket, és én akkor is megismét, én megismétlem, amit akkor mondtam, hogy az ügynökségek nagyon fontosak, nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy a feladatainkat el tudjuk végezni, és a polgárok életét javítsák. Köszönöm. Kérem, hogy mindenki fogja rövidre a kérdését, hogy még a szakértőket is meghallgathassuk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nekem is lettek volna még személyes megjegyzéseim, de itt ma az tevőt képviselem Kracman urat az Aldéból, és éppen ezért arra korlátozom a véleményemet, amit Krajcman úr az Álda nevében szeretem mondani. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság kérdése a liberálisok számára rendkívül fontos, és éppen ezért üdvözöljük azt, hogy a bizottság a köztes jelentés az európai stratégia áttekintése kapcsán elkészítette ezt az értékelést. Krajcman úr azt állapítja meg, hogy már sok minden történt, és várja az együttműködést a jelentéstevő asszonynal, Világosan kiderült az is, hogy még jelentős feladatokat kell elvégezni ezen a területen. Kalcman úr ezen kívül szeretne utalni arra, hogy bizonyos vállalatoknak vannak már belső szabályozásaik, amelyek eh, a jogi eh, szabályozásokon túlmutatnak. Németországban a balesetek nagy része a törvényes eh, balesetbiztosítási kereteken belül bonyolódik, és nagyon sokszor a munkahelytől távol útközben történik, következik be ez a baleset, és a munkaadó itt nem sok mindent tehet, nem sok mindent tehet annak érdekében, hogy ezek a balesetek ne következzenek be. A munkahelyen az egészségvédelem kapcsán utal arra Krácman úr, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne essünk abba a hibába, hogy túlszabályozzuk a területet, minden vállalkozás tudja azt, hogy a munkavállalóinak egészség központi jelentőségű, amennyiben egy munkavállaló megbetegedik, úgy a vállalkozónak kiesése keletkezik ebből, és kompenzálnia kell ezt a kiesést. Hát a természetes saját érdekből a kis és középvállalkozások számára a biztonságos, egészséges munkahelyek teremtése az érdek. A KKV-k teremtik Európában a munkahelyek többségét. Nagyon gyakran uh, túlterheltek a túlságosan részletes szabályozások miatt a nagy üzemekkel, nagy vállalatokkal összevetve, amelyek sokkal könnyebben tudják betartani ezeket a szabályozásokat. Éppen ezért Karcman támogatja a bürokrácia csökkentésére létrehozott munkacsoportot. Ez a bizottsági anyag is kitér erre. A kis cégek illetve olyan cégeket, ahol alacsony a kockázat, ki kell venni ebből a szabályozásból. És Deli asszony jelentését várja Kreuzberg úr, illetve az együttműködést úgy szintén. Köszönöm szépen, Baron úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, a különböző ügynökségek képviselőinek, ami a gondolkodás szintjét, illetve minőségét illeti, ezzel kapcsolatban el szeretném mondani azt, hogy gratulálni szeretnék Karimasszonynak a jelentés kapcsán. Nagyon ambiciózus, kimerítő jellegű, nagyon sok témát belevett ebbe, és közös az érdekünk, közösen szeretnénk a közös projekteket bemutatni, Tudjuk azt, hogy a hosszú élet eh, titka a megelőzésben rejlik, és éppen ezért ez a terület rendkívül fontos. a munkahelyi balesetek, illetve betegségek eh, széles körére eh, is kitértünk, a pszichológiai jelgő kockázatokra, illetve a stresszre, amelyek kapcsán betegségek jelenhetnek meg, az ergonómiai problémákra, és azt gondolom, hogy ebben a, ezen a területen a prevenciónak különösen nagy jelentősége van. És különböző szereplőkkel eh, kell ezt megvalósítani. Egyrészt eh, létezik a munkaadó, aki a munkavállalóik eh, kezébe a legjobb képzést akarja adni, léteznek a szociális partnerek, akiknek ebbe be kell kapcsolódniuk, és az üzemorvosoknak is túlságosan sok vállalat van, KKV-k, akiknél soha nem fordulnak az üzemorvoshoz a munkavállalók. Túlságosan sok ilyen vállalat van, ahol a, a munkavállalók sem kuratív, sem megelőző célból nem fordulnak üzemorvoshoz. Éppen ezért, mint említettem, a megelőzést előtérbe kell helyezni. Elhangzott egy nagyon fontos pont arról a kapocsról, amely az üzemorvos, illetve a HRS között kell, hogy létrejöjjön. A stressz e, megelőzése szempontjából ez nagyon fontos. A szakmai reorientáció baleset esetében, szintén fontos téma, amennyiben a munkavállaló egészségügyi helyzete romlik, vagy szakmai betegség, munkahelyi betegség vagy baleset kapcsán. Tehát fontos a reorientáció, vagy átmeneti, vagy hosszú távon, és ez egy olyan partnerség, amelynek a HR osztály, illetve az üzemorvos között létre kell jönnie. De ezt az emberi szempontot nem szabad mellőzni. Azt gondolom, hogy az elhangzott pontoknál a vállalatok bizonyos országokban, tehát vannak olyan vállalatok, akiket büntetnek a magas baleset arány miatt. A vállalatokat arra kell bírá bírni, hogy a rentabilitásukat növeljék, csökkentsék a munkahelyi balesetek számát, és elképzelhető, hogy itt pénzügyi ösztönzőkre lenne szükség. Ennek a jelentésnek a témái teljes mértékben összhangban állnak azokkal a megfontolásokkal, amelyekről a viták során szót ejtettünk. Kiegészítik egymást a különböző területek, az aktív öregedés, a mozgássérültség vagy egyéb fogyatékosság a munkahelyen, szintén fontos területek, és nagyon fontos harmonizálni a jogalkotást a tagországokban. Mindegy, hogy pszichológiai, pszichiátriai vagy fizikai betegségek megelőzéséről legyen szó. Köszönöm szépen. Mielőtt visszadom a szót a szakértőknek, el szeretném mondani, hogy a megvalósítást illetően nagyon fontos, hogy az irányelv megfelelően kerüljön a gyakorlatba, az országok ezt megfelelően ültessék a gyakorlatba. Ebből adódtak a problémák, mert ezt nem valósították meg, a tagországok szabálysértési eljárást indított a bizottság bizonyos tagországokkal szemben. Monitoringozni kell ezt a megvalósítást, és a szakbizottság is jelentős figyelmet fordított erre. Az átmeneti részmunkaidő szintén fontos téma, hogyha ez teljes idejű szerződésé alakul például, illetve nem a munkavállaló döntése, itt is különbséget kell tenni. Vannak olyanok, akik választják ezt a megoldást, tehát hogyha lehetőség van, és valaki átmeneti szerződést, ideglen szerződést kapott, állandó szerződés helyett, akkor nincs választási lehetősége, de vannak, akik ezt tudatosan választják, tehát itt a különbségeket látni kell a tagországok közötti szabályozásban is. Ami a stresszt illeti, Kária szigetére kellene elvinni az Európai Parlamentet, ez nagyon-nagyon hasznos lenne mindannyiunk számára a stressz szint csökkentésében. Jegyeztem azt, amit az emberek elmondtak a stresszről, ezzel kapcsolatban nincsen elég kutatás. Nehéz elmondani azt, hogy ez munkahely stresszhez köthető-e, vagy otthoni stresszhez, és hogyan ítéljük meg. Vannak olyanok, akik inkább ki vannak térve a stressznek, és azt gondolom, sokkal több kutatásra lenne szükség a munkahelyi stresszel kapcsolatban, és az ügynökségek ezt meg tudják vizsgálni az elkövetkezendő hónapokban, években. Fontos megvizsgálni azt, hogy hogyan járul hozzá a stressz további problémákhoz, de ide még nem jutottunk el, itt még nem tartunk. Az irányelvek, amelyekkel foglalkozunk, ezek kapcsán eh, fontos a stresszt is eh, megvizsgálni, hiszen egyébként nem tudunk eh, pontos képet kialakítani, tehát fontos megfelelő bizonyítékokat találni, és fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Úgy érzem, hogy ebben a parlamentben is nagyon sokan vannak, akik ezt fontos ügynek tartják. Részletesen kell foglalkozni ezzel a területen, és nem szabad elhamarkodott módon a stresszt minden egyes irányelv kapcsán megemlíteni, hanem ki kell gondolni azt, hogy hogyan tudjuk ezt megfelelően kezelni. Deli asszony, sajnos most már itt nincs több időnk, de tudom, hogy ön az összes megjegyzést jegyezte, mindazt, amit a képviselők elmondtak, és lesz még időnk további vitára. Most pedig mindenkinek két percet adok. Kérem, tartsák be ezt a két percet, és nagyon szigorú leszek. Először Kamerotta úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Rapidly to say, first of all, thank you. Gyorsan és röviden először is köszönöm az értékes hozzájárulásokat ehhez a vitához, arról, hogy hogyan lehet új politikai keretet kialakítani a munkahelyi egészség és biztonság terén. Természetesen mi a bizottságban kezdeményezők vagyunk és bennünket nagyon érdekelnek, egyre jobban érdekelnek az önök jelentéseinek az eredménye. Köszönjük. Deli asszony jelentésével még természetesen foglalkozunk. Köszönjük a megjegyzéseket, a bizottság magával viszi a gondolatokat. Csak ennyit mondhatok, hogy nagyon sok mindenben egyetértünk. Nagyon látjuk, tudatában vagyunk a problémáknak, nehézségeknek, amelyekkel még szembesülünk. Szeretném még felhívni a figyelmüket egy elvre, amelyet a bizottság mindig szem előtt tart, ez a szubszidiaritás. A bizottság ugye a 153. cikk alapján cselekszik, a szerződés 153. cikke alapján, úgyhogy a jogszabályi javaslatoknál ezt veszi figyelembe. És hát nagyon sok minden még tagállami hatáskörbe tartozik. A bizottság azt szeretné biztosítani a jövőben, hogy megfelelő koordináció legyen az uniós és tagállami kezdeményezések között. Köszönöm, hogy betartotta az időt, Takara úr. Köszönöm. Néhány megjegyzés a korlátozott szerződéssel rendelkezők, ugye az időszakos munkavállalók, nagyon sok diák például csak rövid távon kíván dolgozni, de hát ők a sérülékeny munkavállalók, ez egyértelmű. De ez nem érint mindenkit, vagy migráns munkavállalók, akik csak egy évig maradnak. Hát egy másik kérdés, ez a stressz. Sokszor ez csak úgy érik meg, hogy hogy ugye a főnök az nehéz ember, és nem is törődnek vele, de a stressz az gyilkol. A kardiovaszkuláris megbetegedések hátterében mindig ott áll. Úgyhogy fontos látni, hogy a stressz az meghatározó probléma a munkahelyen, hogy aztán mm, melyek a tényezők. Hát sok mindent meg lehet előzni, meg kell nézni ezeket a tényezőket. Nagyon sok között megvan a kölcsönhatás, ugye a stressz, az éjszakai munka, ezek nagyon komoly problémákat okoznak. Akik kikerülnek a munkahelyről, elveszték a munkahelyüket, a válság és a struktúra váltás körében sokkal inkább kívánnak téve a kardiovaszkuláris megbetegedéseknek. De azok, akik ott maradnak a munkahelyen, ott is ő, nagy ennek a veszélye. Örülünk annak, hogy egy ilyen kiváló ö, jelentéstevőjük van az ügyben. Köszönöm. És végül pedig a Michael úr. akik a kutatásban dolgoznak, nagyon meghatározó, de hát nem lehet mindent általánosítani. Egy ilyen több lépést kell tenni annak érdekében, hogy minden elemet be tudjuk azonosítani. Nagyon gondolatébresztő volt, amit hallottam. Röviden még valamit a stresszel kapcsolatban. Franciául. Az előttem szóló azt mondta, hogy a hosszú élet Ugye a krétai, krétán különösen sokájának az emberek, ennek egyik összetevője a krétai konyha. Persze a stressz nagyon sok rétű jelenség, nagyon komplex. Számos eh, ok állhat a háttérben vállalaton kívül, belül egyaránt. De ez a vita nem eredményezheti azt, hogy ne összpontosítsunk a munkahelyre. Ott túlságosan sok, azon kívül az ismeretlen tényező. A munkahelyen ott vannak a szociális partnerek, ők megállapodhatnak megelőző intézkedésekben, ez egy innovatív megállapodás, ahol a dolgokat az ember saját maga veszi a kezébe. Azt is meg kell állapítani, hogy mindez hogy valósul meg a tagállamokban, milyen indikátorokat alakítottak ki tagállami szinten. Kérem, legyen összeszedett, mondja az elnök hogy rendben van. A bizottság a szubszidiaritás elvét említette. Köszönöm. Igen. Hát akkor nagyon szépen köszönöm önöknek, köszönöm a szakértőknek az elmondottakat, és mindenkinek köszönöm a hozzászólását. A módosítók benyújtásának a határideje szeptember 16 dél, és a vita az november 7-én lesz, és november 23-án fogadjuk el a bizottságban. Vissza fogunk még térni többször erre a fontos kérdésre a bizottságban is. Folytatjuk a vitát, köszönöm. A következő ülésünk, és ez bizonyára örömmel hallják, szeptember 8-án 9 órakor lesz mindannyiuknak. Csodálatos ö, nyári szünetet kívánok, dolgozzanak, ha választókörzeteikben, de ne tegyék ki magukat túl sok stressznek. Köszönöm.